Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Ez azt jelenti, hogy be kell fejezni a magánbeszélgetést. Kérem, fejezzék be a magánbeszélgetést. Annál is inkább, mivel szavazással, fontos szavazással, kisé bonyolult, technikai szempontból kisé bonyolult szavazással kezdünk. Tegnap este a koordinátorok ülésén a politikai részét megbeszéltük a szavazásnak, és elvileg a szavazás egyértelműen lezajolhat, ami az eredményt illeti, majd meglátjuk, de elvileg, technikailag minden rendben kellene, hogy legyen. Van is. Kérem, ellenőrizzék, hogy megvan-e a szavazókártyájuk. Lehet, hogy nagyon szoros lesz az eredmény. Barbarának nincs meg a szavazókártyája, akkor 11 óráig várunk akkor azt kérem még az LPP e koordinátoraitól, hogy én is szavazhatok-e. Attól függően, hogy mm, hogyan mennek ki, jönnek be a kollégák a terembe. Salvadornak nincs itt a kártyája. Akkor Salvadornak a munkatársa hozza a kártyát igen, a kollégák már el is szaladtak a szavazókártyámért. Akkor megpróbálunk gondoskodni róla, hogy mindenki tudjon szavazni. Másfelől nézenek utána, hogy megvan-e az összes szavazókár lista is. Az utolsó szavazólistákat néhány perccel ezelőtt nyomtatták ki. Mondom is, hogy Francesca Balzani jelentéséről szavazunk először a trilógus mandátum tárgyában. Trilógus mandátum tehát. Mindenki készen áll? Eh, először készfeltartással fogunk szavazni, és hogyha mindenkinek megvan már a szavazókártyája, akkor váltunk át elektronikus szavazásra. Szavazólistákat megkapták? Bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc nous allons commencer à voter. Mindenki készen áll? Akkor először készfeltartással fogunk szavazni, és néhány perc múlva, amikor mindenkinek megérkezik az elektronikus szavazókártyája, akkor szükség esetén tudunk majd elektronikusan is szavazni. Az előadó asszony készen áll? Még nem? Bien. Alors. Jó. Az előadó készen áll, mindenki készen áll. Javaslom, hogy akkor kezdjük meg a szavazást Francesca Bácáni jelentésének módosítóiról. Nagy A kompromisszum mellette. Köszönöm ellene. Egy ellenszavazat tartózkodás. Nincs a kompromisszum elfogadva. elfogadva. Nagy B kompromisszum az előadótól. Itt külön szavazást kért az ALDE. and firmly believes that investments need to be guaranteed at EU and national level nélkül, ahogy szerepel a szavazólistán, az első szavazás mellette, ellene, egy ellen szavazott, kettő, bocsánat, három, négy, tartózkodás, tehát két ellen szavazat, két tartózkodás. Rendben. A második részről mellette. Köszönöm, ellene. A liberálisok, a konzervatívok és Andrásen asszony kisebbségben vannak. Tehát a második részt is elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, egy. Tartózkodás? Nincs. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, 1, 2, 3, 4, 5. Tartózkodás nincs, elfogadtuk, más itt a többség, de elfogadtuk. E kompromisszum mellette, köszönöm ellene, tartózkodás nincs, elfogadtuk. F kompromisszum mellette, Köszönöm. Ellene? Nincs a Tartózkodás? Egy. Elfogadtuk. G kompromisszum mellette. Köszönöm. Ellene? Senki. Tartózkodás? Egy. Elfogadtuk szintén. H kompromisszum mellette. Köszönöm. Ellene? Kicsit többen, mint eddig. Tartózkodás? Nincs. Hat ellenszavazat, de megvan a többség. Elfogadtuk így kompromisszum mellette. Köszönöm. A liberálisok hova szavaznak? Mellette? Ellene? Két ellenszavazat. Tartózkodás? Nincs. Elfogadtuk. J kompromisszum mellette Köszönöm. Ellene? Hárman. Tartózkodás? Nincs. Elfogadtuk. Utolsó kompromisszum a nagy K mellette. K e, mellette. Ellene? Meg kell számolnunk. Tartsák fenn a kezüket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tartózkodás? Többség mellette van. Jó, most pedig következik a többi módosító, hetes módosító mellette. Ellene. Mindenki más tartózkodás. Három elutasítva. Nyolcas as mellette. 4 ellene. Elég sokan. Tartózkodás. Nincs elutasítva. Kilences Miguel Portás. Törlésre vonatkozik. Előadó ellene van mellette. Portás úr mellette van ellene, sokan, tartózkodás, nincs. Elutasítva. Tízes Andreasen asszonytól előadó ellenzi mellette. Morgantini. Ellene. Tartózkodás. Nincs elutasítva. 11-es Levéja úrtól. Ebben van egy szóbeli módosítás is. Economic and social jönne a crisis előtt. Tehát gazdasági és szociális válságról lenne szó a szövegben. Előadó támogatja. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Senki. Tartózkodás? Egyhangulag elfogadtuk Jenny levéje módosítóját. Gratulál is neki, Monika Olmeyer. 12-es. Hókafogyottá vált, hiszen az elkompromisszumot elfogadtuk, a 13-as is. Egészen a 20-asig jutunk, az összes többi okafogyottá vált. 12-től 19-ig az AB kompromisszumok miatt. 20-as Klüte úr. Előadó támogatja, ki van mellette? A 20 támogatja az előadó. Ellene? Akkor elektronikus szavazás következik. Szavazhatok én is? kérdezi az elnök. Megnyitom a szavazást. Megpróbáljuk megnyitni a szavazást. Az elektronika lassú a parlamentben. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elektronikus szavazás eredménye. 13 igen, 19 nem. Ha jól látom, hogy van még egy ellenszavazat is, amit nem számolt a gép. És van még egy igen szavazat is. Minden esetre elutasításra került ez a módosító. A 20 21-es okafogyottá vált, a 22-est ez előadó támogatja mellette, ellene, két ellenszavazat tartózkodás, elfogadtuk. 23-as. Két szerző van, és van itt egy szóbeli módosítás. Az előadónak van egy szóbeli módosítója, javítsanak ki, rosszul mondom, és arról van szó, hogy a 23-as bekezdésbe kerülne ez a módosító, hogyha elfogadják. A módosító érdemi részé, része az IMCO szakbizottságtól ered. Ki van mellette? Ki van ellene? Többen. tartózkodás, egy tartózkodás. Tehát a többség mellette van. A módosítót elfogadtuk, és ahogy az előadó javasolja, 23-as A bekezdésként jelenik meg a szövegben. Francesca szóbeli módosítója arra vonat, hogy a plusz 3,6%-ot plusz 4,7% váltsa fel, kis részlet, ugye? Több százmillió millió euróról lehet szó. Ki van mellette? Ki van a szóbeli módosító mellett? Köszönöm. Ki van ellene? Öten. Tartózkodás? Nincs. Elfogadtuk. Az oldal alján, a lap alján lévő módosítók okafogyottá váltak, akár csak a következő oldal felső részén találhatók. Egészen a 29-esig jutunk. Hartong úr, ki van mellette? Két igen, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítva. James Ellis 30-as előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene. Senki. Tartózkodás. Gratulálunk James Ellisnek. egyhangulag elfogadtuk. Monika Holmeyer egy puszival jutalmazza az ilyeneket. Az egész oldalok a fogyottá vált a következő oldal eleje is, és a 45-ös James Ellis módosítóig jutunk, az előadó ezt nem támogatja, ki van mellette. Ellene? Többség? elutasítva. 46-os a liberális frakcióból, az előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, ki ellenzi. Egy ellenszavazat. Tartózkodás nincs, elfogadtuk. 47-es ugyanazoktól, előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene. 1, 2, 3, 4. Tartózkodás. Elfogadtuk. 48-as és 49-es. Bocsánat, először a 48-as Hartong úrtól előadó nem támogatja, ki van mellette. Andreasson asszony és Morganti úr. Ketten. Ki van ellene? Többség. Tartózkodás? Nincs. Elutasítva. 49-es. Haglund és Ferrovszat előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Egy. Tartózkodás nincs. Elfogadtuk. Következik az 50-es módosító. Aha, jelzik nekem, hogy az 50-es módosító valójában elnézést, tehát az 50-es módosítóban van egy írásbeli módosító, és van egy Jenny Levia szóbeli módosító, és akár csak az előző szóbeli módosítónál, amennyiben elfogadjuk ezt a módosítót, a szóbeli módosítás a 13-as bekezdésbe fog inkább kerülni. Úgy, így, ugye, Gianni? Igen. Tehát akkor az 50-esről a szóbelivel együtt szavazunk. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Többen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tartózkodás? Egy tartózkodás. Tehát akkor a többség mellette van és a 13-as bekezdésbe kell majd beírni ezt a szövegrészt. A három ezt követő módosító okafogyottá vált, az 54-essel foglalkozunk, ki van mellette. Tizenegyen. Ellene? 17 a Tartózkodás? Tehát a többség elutasította az 54-es módosítót. Következik az 55-ös, Görán Ferm, az előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene? Egy, kettő ellenszavazat, három, bocsánat, tartózkodás. Elfogadtuk. 56-os módosító Andrásen asszony, ki van mellette? A szerző ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Egy tartózkodással elutasítva. 57-es módosító. Haglund és Ferostat az előadónak nem tetszik, ki, ki van mellette? A liberálisok. És Andrásen asszony ki van ellene? A többség tartózkodás, két tartózkodás elutasítva. Hartong úr 58-as módosítója, ki van mellette? Egy igen, ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás elutasítva. 59-es Bokros úr, ami megegyezik a Trüpperféle 60-assal és a Morganti féle 61-essel, az előadó ellenzi, ki van mellettük, 11-en, ki van ellenük? Nincs tartózkodás, elutasítva a három módosító. Következik a 62-es módosító Haglund és Ferostatúraktól. az előadó azt javasolja, hogy amennyiben elfogadjuk a módosítót, akkor egy új 14A bekezdést képezzen ez a szöveg. És három részben kell szavazni. Az első rész Observes-el kezdődik, és Off Budget 2011 végződik. Az előadó nem támogatja, ki van mellette Heten, ki van ellene? Egyértelmű többség. Tartózkodás, egy tartózkodás. Az első részt elutasítottuk. Második rész. In this context től clear difference to the EU's annual budget ig. Ki van mellette? Akkor itt most elektronikusan ellenőrizzük. Én is részt veszek benne, hogyha a frakció engedi. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Az elektronikus szavazás eredménye 17 igen, 16 nem. 18 igen, pontosabban. 16 nem. Salvadornak megvan a szavazókártyája, a második részt elfogadtuk. A harmadik részt ellenzi az előadó, ki van mellette? 1, 2, 3, 4, 5 képviselő. Ellene? Egyértelmű többség van ellene. Tartózkodás. Akkor a harmadik részt elutasítottuk. A 62-es módosítónál csak a második részt szavaztuk meg, ez válik új 14 elbekezdésé. Igaz, előadóasszony? Rendben. Akkor következik James Harris 63-as módosítója, aki van mellette. Hárman, ellene, többség, tartózkodás. Köszönöm szépen, így elutasítottuk 64-es hartongultól, Ki van mellette? Köszönöm, ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös Haglund úr az előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene. Senki, tartózkodás. Gratulálunk Haglund úrnak, egyhangú az eredmény. 66-os módosító morgantiú törlésre vonatkozik, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. 67-es Matéra asszony visszavonta. Erről sajnos nem szavazhatunk. 68-as Bokros úrtól előadó nem támogatja, ki van mellette. Ketten, hárman ellene. Köszönöm. Tartózkodás elutasítva. 69-es Hartong úr, előadó nem támogatja, ki van mellette egy képviselő ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítva. 70-es Bokros úr, ki van mellette? 3, 4-en. Ellene? Többség. Tartózkodás? Két tartózkodás. Ezek a hölgyek tartózkodnak elutasítva. 71-es Giovanni Leviától az előadó támogatja, ki van mellette, mellette, ellene, Nyolc. Tartózkodás? Többség támogatta, elfogadtuk. 72-es, Trüper asszony, mellette, Köszönöm. Ellene. A nagy frakciók. Tartózkodás. Elutasítva. A 73-as okafogyottá vált, a 74-es Morganti úrtól mellette. Ketten ellene. Nagy többség. Tartózkodás. Elutasítva tehát. 75-ös Lavia úrtól. Mellette? Köszönöm. Ellene? Heten. Nyolcan. Tartózkodás? Köszönöm, elfogadtuk. 76-tország a trüppettől előadó nem támogatja ki van mellette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ellene. Tartózkodás, egy tartózkodás, elutasítva. 77-es Trüper asszonytól, előadó nem támogatja, ki van mellette. Hárman ellene, többség, tartózkodás, elutasítva. 78-as Bokros úttól, az előadó nem támogatja, ki van mellette egy, kettő, három, négyen. Ellene a többség tartózkodás. Két tartózkodás van, elutasítottuk. 79-es Haglund úrtól mellette. Ellenőrizzük elektronikusan a 79-es Haglund módosítót, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Szavazást lezárom. 20 igen, 16 nem, egy tartózkodás, két tartózkodás, bocsánat. Akkor az igenek vannak többségben, és Haglund úr győzedelmeskedik. 80-as trüppelasszony az előadó támogatja, ki van mellette, elektronikusan ellenőriznünk kell ezt is, mert látom, hogy a nagy frakciók megosztottak. 80-asról szavazunk, Trüppel asszony, megnyitottam. Lezárom a szavazást. 21 igen, 22 igazából, 16 nem. Helga Trüppel módosítója így elfogadásra került. Ez összeegyeztethető a 81-es Haglund módosítóval, ugyanannál a bekezdésnél. 81-esről szavazunk, az előadó is támogatja, ki van mellette. A nagy frakciók ezt most támogatják, ki van ellene. Öten tartózkodás. Egy tartózkodás, a 81-es módosítót így elfogadtuk. 82-es módosító. Az előadó itt is azt javasolja, hogy ha mennyiben elfogadjuk, akkor csináljunk belőle egy 76 B bekezdést. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Hárman. Tartózkodás. Egy tartózkodás elfogadtuk új 76B bekezdésé válik ez. 83-as Hartong, mellette 1-2 ellene. Köszönöm, tartózkodás nincs, elutasítottuk. 84-es módosító Haglund úrtól szóbeli módosítással, mi szerint a dát szót ki kellene húzni. Recalls the contribution. Ki van mellette? Köszönöm, ellene egy tartózkodás, egy tartózkodás elfogadtuk a szóbeli módosítással. 85-ös klúte módosító. Itt ö, részenként szavazunk. Az első résznél a deeply ö, szó hozzáadásával az erődő nem támogatja, ki van mellette. A GUE mellette van, ki van ellene, mindenki más. Tartózkodás, elutasítva, a deeply szó eltűnik. Viszont a második részben a social, a szociális szót kellene beírni, mellette. Ki van a szociális mellett? Ellene, szociális ellen, elektronikus szavazás a social szóról. Megnyitom. Lezárom a szavazást. A szociális mellett csak 15-en vannak, plusz egy, összesen 16. A szociális ellen 22-en, a szociális eltűnik. Nous sommes en direct sur Internet, le monde entier. Voilà, la commission des budgets, des... Hát az interneten az egész világ meg fogja ezt tudni, hogy a Költségvetési Bizottság a social ellen van. 86-os módosító Matéra mondja, két részben megint csak. Első rész mellett Köszönöm ellen. Hat, hét, nyolc. Tartózkodás. Köszönöm. A többség mellette van. Második rész előadó támogatja. De itt a frakciók most, a nagy frakciók megosztottak, úgyhogy elektronikusan szavazunk a 86-os második részéről. Megnyitom a szavazást. Az e, a módosító szerzője és azt látja, hogy a frakciója ellene szavaz. Lezárom a szavazást. 14 igen, 23 nem, 24 nem összesen. A második részt elutasítottuk. Jó, akkor következik a 90-es, a többi az okafogyottá vált. Portás és Klute módosító előadó nem támogatja, ki van mellette a GUE ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás elutasításra került. 91-es módosító a közlekedési szakbizottságtól érkezett. Az előadó mellette van, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Ketten. Tartózkodás. Köszönöm. Elfogadtuk. 92-es Hartong úr, az előadó nem támogatja ki, van mellette, egy ellene, többiek tartózkodás, elutasítottuk. 93-as Morganti úr, mellette, öten ellene, a többség, tartózkodás, elutasítva. 94-es módosító, sok szerzője van, különböző frakciókból és nemzetekből. Arlekin módosító ki van mellette, ellene, négyen, tartózkodás, elfogadtuk. A 95-ös haglundot visszavonták, a 96-os, előadó ellenzi, ki van mellette, megosztottak e módosító tárgyában. A 96-osról elektronikusan szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Merre szavaz az EPP, hogy én is arra szavazzak? Van valami utasítás? Köszönöm. A szavazást lezárom. Huszonkettő igen, plusz egy, az összesen 23, 14 nem, ezzel a módosítót elfogadtuk. Most Bokros úr 97-eséről szavazunk, ez megegyezik Hartong úr 98-asáról. Ki van mellette? 1, 2, 3, 4-en. Ellene? többség. Tartózkodás. A két módosítót elutasítottuk. 99-es Andreasen asszony, előadó ellene van, ki van mellette? A szerző ellene. A többség. Tartózkodás. Egy. Tartózkodás. Elutasítottuk. Százas módosító a közlekedési szakbizottságtól előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene egy ellen szavazza tartózkodás, két tartózkodás, három, elfogadtuk. 101-es módosító, különböző szerzőktől, az előadó támogatja, ki van mellette, ellene, két szavazat, tartózkodás, nincs, elfogadtuk. 102-es szintén a közlekedési szakbizottságtól, de ezúttal az erőadó nem támogatja, ki van mellette. Egyes liberálisok ellene, a többség, tartózkodás, három, négy, öt tartózkodás, elutasítva. 103-as Bokros úrtól az előadó nem támogatja, ki van mellette Hármam ellene tartózkodás elutasítva. 104-es Haglund úr ki van mellette. Négyen ellene. Köszönöm. Tartózkodás elutasítva. 105-ös Matéra asszonytól. Az előadó nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Mindenki tartózkodás. Egyhangulag, Barbara ellen, meglepő, elutasításra került. 106-os Hartong úrtól az előadó ellene van, ki van mellette? Egy, kettő, ki van ellene? A többség, tartózkodás, elutasítottuk. 107-es Levéja úr előadó támogatja mellette. Köszönöm, ellene tartsák fenn a kezüket, jó, hogy meg tudjuk számolni. Most az ellenszavazatokról van szó, ugye? 8, 9 ellenszavazat. Tartózkodás? Tehát akkor ez átment. 108-as Hartong úr mellette. Egy ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 109-es mellette. A kis frakciók. Tizen azért, ellene, a mamutok, kicsit többen vannak, tartózkodás, így elutasításra került. Haglund 110-es előadó nem támogatja, ki van mellette. Ugyanaz a többség gyakorlatilag. Ellene ellenőrizzük? Őszintén szólva innen elég világos a kép, szintén elutasításra került. Hartong 111-es, ki van mellette? Andrászon azt mondja, ellene? Nagy többség. Tartózkodás elutasítva 112-es, ki van mellette? hatan. Politikailag érdekes társaság ez. Ellene a nagy többség. Tartózkodás elutasításra került így ez a módosító. Bokros úr 113-as módosítója, ki van mellette. Heten ellene. A többség tartózkodás elutasításra került. 114-es Haglund úr, ki van mellette? Tizenegyen ellene. Tartózkodás elutasítva 115-ös Jenny Leviától mellette. Köszönöm, ellenem. Köszönöm. Tartózkodás. Ugyanaz a többség alakult ki. Nagyon érdekes. Itt a 31-es bekezdésnél a helyzet. 115-ös elfogadtuk, 116-os mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás elutasítva. 117-es. Szidónia és mások mellette ellene, két ellenszavazat tartózkodás, elfogadtuk. 118-as. Menner és Haglund mellette. Köszönöm ellene. Egy ellenszavazat tartózkodás, elfogadtuk. Összeegyeztethető a 119-essel. 119-es mellett, ellen, a zöldek és a konzervatívak. Tartózkodás, elfogadtuk. 120-as mellett. Köszönöm, ellen. Köszönöm, tartózkodás, elutasítva. 121-es mellette. ellene, tartózkodás, elutasítva. 122-es Morganti úrtól mellette, a szerző ellene, a többiek, tartózkodás, elutasítva. 123-as Lávia úrtól. Az eredeti bekezdésben van itt egy szóbeli módosítás. A reshuffled, a simplify szó váltaná fel, vagyis így néz neki. Urges the Commission also to continue its reflection on how to simplify the complex system, és nem reshuffle the complex system. Ez egy fontos pontosítás. Az előadó támogatja, az így szóbelileg módosított módosított, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. két ellenszavazat. A konzervatívak nem akarnak egyszerűsíteni? Tartózkodás. Köszönöm. A zöldek pedig nem akarnak sem reformálni, sem egyszerűsíteni. A 123-at támogatja a többség. 124-es Holmeyer asszony mellette. Ellene. Senki. Tartózkodás. Mónika, egyhangulag. Egy kéz csókot érdemel ez az elnöktől. 125-ös módosítókkal Hagluntól az előadó ellene van, ki van mellette. Heten. Ellene? Köszönöm. Tartózkodás elutasítva. 126-os jegle előadó nem támogatja, ki van mellette. hárman, négyen ellene tartózkodás elutasítva. 127-es Bokros úr mellette, négyen ellene, elutasítva. 128-as jeglőasszony előadó támogatja. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. Hárman. Tartózkodás két tartózkodással elfogadtuk. 129-es Helga Trüppel, az előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, ki ellenzi. Liberálisok, konzervatívak és néhány epp és számoljuk csak meg. Hűha, hirtelen az EPP felébredt elektronikusan szavazzunk akkor a 129-esről, az előadó támogatja, szavazzunk, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16 igen, 23 nem, elutasításra került a 129-es. 130-as Hartong úrtól, az előadó nem támogatja, ki van mellette, egy ellene, tartózkodás, elutasítva. 131-es Trüper asszonytól, itt az első részben arról szavaznánk, hogy calls for a further reduction of export refunds, az előadó támogatja, de azt hiszem, hogy az EPP-nek ez nem tetszik, úgyhogy itt elektronikusan kell szavaznunk Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 igen, 14 nem. Az első részt elfogadtuk az EPP ellenében. A második részről, a maradékról szavazunk, ki van mellette, ugyanaz a többség ellene, az EPP egyedül. Mur- Muszis de Urkiza asszonynal. Nagyon kedves, de így is kisebbségben vagyunk. A második részt is elfogadta a bizottság így, és a szóbeli módosító 38-asba kerül. Nem az új 38A bekezdésbe. Van egy fél tucat módosító, amelyek okafogyottá váltak, 138-as következik. Ki van mellette, ellene? Többség. Tartózkodás elutasítva 139-es Morganti úr mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 140-es Hagund úr mellette. Ellene többség, tartózkodás, elutasítva. 141-es Strüper asszony, előadó támogatja, de az EPP nem támogatja. Elektronikus szavazás a 141-esről, megnyitom. Lezárom a szavazást. 21 igen, 18 nem, szoros eredmény, elfogadásra került a 141-es. 148-as következik a többi okafogyottá vált, Andreasen asszonytól mellette. Andreasen asszony magántól Ki van ellene? A többség tartózkodás elutasításra került. 149-es Andreasen asszonytól ki van mellette? Négyen ellene többség, tartózkodás elutasítva. 150-es a GUE-tól előadó nem támogatja, ki van mellette, a GUE és a zöldek. És Vertman asszony, ki van ellene, a többség. Tartózkodás elutasítva. 151-es Bokros úrtól ki van mellette, a konzervatívak ki van ellene, a többiek. Tartózkodás elutasítva. 152-es Hartong úrtól előadó nem támogatja, ki van mellette. Egy szavazat ellene, a többség tartózkodás elutasítva 153-as Bokros úrtól mellette. Köszönöm. Öten ellene, többség tartózkodás elutasítva. 154-es azt mondják nekem, hogy a szerző kéri a szót. Barbara, a 154-esről akar beszélni? Tessék! Vorrei presentare un emendamento orale dove si aggiunge... Egy szóbeni módosítást szeretnék benyújtani. A slowing down kifejezés előtt eh, a hatodik eh, cikkelben az illegal migration előtt kell, hogy szerepüljön szerepeljen. Wants to acknowledge the member state és a többi. Grazie. Hangsúlyozza a szükségét ennek, és a a többi. Est-ce que tout le monde a compris? Mindenki értette? Jó. Cet amendement oral, par écrit. Très bien. Kiosztották ezt a szóbeli módosítást. Az előadó mellette van. Az így módosított módosítót szabadásra bocsátó mellette, ellene többen 5, 6, 7, 8, 9 tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk a szóbeli módosítással. 155-ös tűpelasszony. Most ezt elektronikusan csináljuk. Elektronikus szavazás a 155-ösről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor le is zárom. 15 meg 1, az 16 igen, 23 nem, ezzel elutasítottuk 156-os Miguel Portástól, az előadó nem támogatja, ki van mellette, öten ellene többség tartózkodás elutasítva 157-es Teodoros Skirakakisztól. Az előadó támogatja. Ellene. Hárman. Öten. Tartózkodás. Ketten. Elfogadtuk. 158-as Álvaro alelnöktől. Mellette nyolcan. Ellene a többség tartózkodás, köszönöm, elutasítva. 159-es Hartong úr mellette, hárman ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítva. 160-as Morganti úr mellette, hárman ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítva. 161-es Hartong úr mellette, ketten ellene, tartózkodás elutasítva, 162-es Portás úrtól és másoktól, itt az első résznél Take the View European Strategy mellette, a GUE ellene, a többiek. Tartózkodás Első részt elutasítottuk. Második rész. Reiterates-től Citizenship-ig Mellette. Köszönöm, Elene. Két ellenszavazat, tartózkodás. A második részt elfogadtuk. 163-as. Mellette. Egy képviselő ellene. A többiek. Tartózkodás. Elutasítva. 164-es hartunk mellette, köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás elutasítva 165-ös, Haglund úr az erődő támogatja mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elfogadtuk. 166-os Bokros úrtól és 167-es Hartong úrtól, ezek megegyeznek mellettük, négyen ellenük a többség, tartózkodás, a két módosítót elutasítottuk 168-as Haglund úrtól, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Hatan ellene, többség, tartózkodás, elutasítva. Aztán az oldal alján a 174-esre térünk át, jut a Haug asszonyé mellette Köszönöm, ellene. Öten. Tartózkodás egy. Elfogadtuk, gratulálunk Haugasszonynak. Helga Trüppel 175-ös módosítója mellette. politikailag érdekes összetételű csoport szavazott mellette, de kevesen ellene. A többség tartózkodás, elutasítva így. 176-os Hartong úrtól mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elutasítva. 177-es Levéja úrtól mellette, köszönöm ellene, hárman, tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk. 178-as Bokros úrtól előadó nem támogatja, ki van mellette. Négyen, ellene, a többség, tartózkodás, elutasítva. 179-es Helga Trippertől szóbeli módosítással Ki van mellette, az erődő támogatja, ellene. Hárman, tartózkodás, elfogadtuk. as módosító matéria asszony, az előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene? Négyen, tartózkodás, kettő. Ezúttal Mátéra asszonynak lett igaza. Két egymással megegyező törlésre vonatkozó módosító 181-182 mellettük. Köszönöm ellenük. A többség, tartózkodás, a kettőt elutasítottuk. 183-as módosító, visszavonták. Következik a 184-es hartomódosító, az erődő nem támogatja ki van mellette. Négyen ellene többség, a tartózkodás elutasítva, 185-ös Morganti úr mellette. Négyen ellene, ugyanaz a többség, tartózkodás elutasítva, 186-os Haglund úr mm, mellette. Bocsánat, az előadó nem támogatja, de az EPP támogatja úgy, hogy megosztottak a nagy frakciók, elektronikus szavazás következik, amit meg is nyitok. Mindenki szavazott? Siessünk, siessünk. Lezárom a szavazást. 22 plusz 1 egyenlő 23 igen szavazat, 15 nem szavazat. Ezzel a módosítót elfogadtuk. Következik a 187-es Lavia módosító. Az előadó támogatja, ki van mellette, köszönöm, ellene, kilencen, tartózkodás, elfogadta a többség. 188-as Harton módosító mellette, köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás elutasítva, 189-es Morganti módosító mellette, négyen ellene, a többség tartózkodás elutasítva, 190-es Haglund módosító mellette, elektronikusan szavazzunk a 190-esről. Megnyitom a szavazást. túl lassan szavaznak, ébredjenek fel, vannak, akik nem is akarnak szavazni. Lezárom a szavazást, 17 igen, 19 plusz egy 20 nem szavazott, ezzel elutasítottuk. A 191-es Holmeyer módosító következik, az előadó nem támogatja. Ki van mellette? 3, 4, 5, 6, hét képviselő ellene. A többség az egész Holmeyer frakció. Tartózkodás elutasítva. 192-es Morganti módosító az előadó nem támogatja, ki van mellette. Köszönöm. Ellene köszönöm, tartózkodás elutasítva. 193-as hartong módosító, mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás elutasítva. 194-es hartong módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195-ös szintén Hartung úrtól mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás elutasítva. 196-os Haglund úrtól mellette. Ellene elutasítva. 197-es Andrászon asszony mellette. Négyen ellene. Köszönöm. Tartózkodás elutasítva. 198 as Bokros úr mellette, ketten ellene. A többség tartózkodás nincs. Elutasítva 199-es Andrásen asszony mellette. Négyen, ötten ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. Fernándes úr kétszázasa ellene hárman, tartózkodás, ketten, elfogadtuk. 201-es Andrea asszonytól mellette, bocsánat, a 201-es okafogyottá vált, hiszen a 200-ast elfogadtuk ugyanennél a bekezdésnél. Következik a 202-es Andrea asszonytól mellette, négyen ellene, a többség, tartózkodás elutasítva. 203-as hartunk mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítva. 204-es Haglund mellett, ez megegyezik a 205-ös 206-ossal, úgyhogy a háromról együtt szavazunk mellettük, 13-an ellenük. Emeljék fel a kezüket jól, hogy lássuk. A nagy frakciók és a GUE tartózkodás. Igen, akkor a három módosítót elvetettük. 207-es a módosító mellette. Köszönöm ellene. Az egész szocialista frakció ellene van? Jó, hát akkor viszont szavazzunk elektronikusan. Szerintem többség van mellette, de azért ellenőrizzük. 207-es tehát. Lavia úrtól megnyitottam a szavazást. Le is zárom a szavazást. 27 igen, 11 nem. A szocialistákat elszigetelték. A 207-est elfogadtuk. A 208-as okafogyottá vált. A 209-es, 210-es megegyeznek egymással, aki van mellettük. Négyen ellenük a többség. Tartózkodás elutasítva 211-es Bokros úrtól. Ki van mellette? Négyen. A usual suspectek plusz James Ellis, így öten. Ellene? Köszönöm. Tartózkodás elutasítva a 212-es Haglund Ki van mellette? 6-an. 7-en. Ellene? Tartózkodás elutasítva. 213-as. Astrid Lulingtól, a korelnökünktől. Az előadó természetesen támogatja. Ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Azért hárman mertek ellene szavazni. Köszönöm. Tartózkodás? Egy tartózkodás a 213-ast elfogadtuk. 214-es Levéja úttól az előadó mellette van, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 215-ös Levéja úrtól két részben. Az első részben az Underlines dettől től a Key Services-ig, ki van mellette? Köszönöm, Elena, köszönöm, tartózkodás. A második rész. Shows its deep concern-től a has been applied-ig. Az előadó nem támogatja, a nagy frakciók megosztottak, úgyhogy elektronikus szavazásra bocsátom a 215-ös második részét, a szavazást megnyitom. Szép lassan szavazgatnak a kollégák. Lezárom a szavazást. 15 igen, 10, 22, illetve 23 nem, így a második részt elvetettük. Andreasen asszony 216 os az előadó nem támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 217-es, Levéja úr, mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosítás a 71-es bekezdéshez Francescától olvashatják. mellette. Köszönöm, ellene. Négy ellenszavazat, tartózkodás. Így a szóbeli módosítót elfogadtuk. Bokros úr 218-as az előadó nem támogatja, ki van mellette. Hatan ellene. Elutasítva 219-es hartongul mellette köszönöm ellene, tartózkodás elutasítva, 220-as Morganti úrtól mellette, négyen ellene, tartózkodás elutasítva, 221-es Andreasen asszonytól mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elutasítva, 222-es Hartong úrtól mellette, Köszönöm ellene. Elutasítom. 223-as Andrásszon azt mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 224-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva megegyezik a 225-össel, ami szintén elutasításra került. 226-os Hartongul mellette. Köszönöm, ellene tartózkodás elutasítva. 227-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 228-as sartong mellette ellene tartózkodás elutasítva. 229-es Morganti mellette ellene tartózkodás elutasítva. 230 es jött a Hauktól, mellette, köszönöm, ellene, hárman, tartózkodás, elfogadásra került. 231-es okafogyottá vált, hiszen a 82-es módosítót elfogadtuk. Mm. Utah peut considérer que son amendement 231 est déjà couvert. Nous passons au 232. 232-es. Hartung úr. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 233-as. Haglund úr. Előadó nem támogatja. Mellette. Heten. Ki van ellene? a többség tartózkodás elutasítva. 234-es jut a Haugtól, az előadó támogatja mellette, ellene. Elfogadtuk. 235-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 236-os a Haugtól az előadó támogatja mellette, Köszönöm ellene. Elfogadtuk. 237-es, okafogyottá vált, következnek a hivatkozások, preambulum bekezdések, egyes módosító az IMCO szakbizottságtól származik, ki van mellette, az EPP-nek tetszik, akkor elektronikusan szavazzunk az egyes módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 igen, 20, illetve 21 nem, elutasítva. Kettes módosító James Ellis-től mellette. Hatan ellene a többség, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette, ugyanaz a többség, ellene, köszönöm, tartózkodás, szintén elutasítottuk. Négyes, Eder Guardia Zapától. A nagy frakciók megosztottak, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Le vote est ouvert. Encore un petit effort. Lezárom a szavazást. Két kollega egyszerűen nem akar szavazni. 20 plusz 1 az 21, igen, 16 nem, így a módosítót elfogadtuk. James lesz 5-ös módosítója következik, közelülő nem támogatja, ki van mellette. James frakciója és Andreasen asszony ellene, a többség, tartózkodás el, elutasítva. Hatos James től mellette, ugyanazok ellene, ugyanaz az ellenző többség, ezt is elutasítottuk. D'accord. D'accord. Alors, le secrétariat m'indique que, compte tenu de la manière a titkárság jelzi, hogy az előadónak és koordinátoroknak köszönhetően jól dolgoztunk, illetve a fő véleményeket a módosítók figyelembe vették, a többi szakbizottságtól eredő véleményeket, ezért nem kell a külön, tehát nem kell a szakbizottsági véleményekről külön-külön szavaznunk. Most egyszerűen csak becsatoljuk a szavazásunk eredményéhez őket. Úgyhogy következik a végszavazás. Bocsánat, James, tessék. Normalement dans ce cas, on met... Elvileg ebben az esetben az állásfoglaláshoz csatolunk egy bekezdést, amiben az szerepel, hogy figyelembe vettük a többi véleményt, mert különben tiltakozás lesz. Köszönöm, James, hogy erre emlékeztettél, tényleg van egy ilyen hagyomány, és be is fogunk iktatni egy ilyen bekezdést, egyébként ez itt szerepel is a szavazólista végén, akkor az így módosított jelentésről elektronikusan szavazzunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. Portás úr igennel szavaz, vagy nemmel? Ez a végszavazás. Tehát 25 igen, 7 nem, 6 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Köszönetet mondok az összes képviselőtársamnak. Alors, je vous propose de voter, de garder pour la fin des votes. Azt javaslom, hogy a szavazás végére tartsuk a kettes és hármas módosító költségvetés szavazását, mert itt lesz egy kis vita. Ez azt jelenti, hogy most pedig az európai iskolarendszerről most. Damien Abad jelentéséről, European Schools System. Tehát az Abad jelentés szavazó listáját nézzék. Mindenki készen áll a szavazásra? Mindenki kész. Barbara, ne menjen el, szavazunk. Abád úr jelentéséről szavazunk. Álváró úr egyes módosítója mellette. Álváró módosító, köszönöm, ki van ellene. Egy ellen szavazott tartózkodás, elfogadtuk. A kettes módosító fogyottá vált, és a hármas is. Következik a négyes módosító Szidóniától mellette. Köszönöm, ellene egy ellen szavazat. Volt, aki ellene meg mellette is szavazott. Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös hartongúrtól mellette, köszönöm, ellene, elutasítva. Hatos. Az előadó támogatja, ki van mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes Álvarótól összeegyeztethető a hatossal mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Két tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas. Mellette. ellenőrizni kell, mert az az érzésem, hogy a vélemények megosztottak. Megnyitom a elektronikus szavazást a 8-as módosítóról. Még nem mindenki szavazott, meg van nyitva tehát az elektronikus szavazás, amit most lezárok. 12 igen, 24 nem, a 8-as módosítót elutasította a bizottság. Hartong úr 9-eséről így kell szavazni. Ki van mellette? Köszönöm ellene. Tartózkodás elutasítva. 10-es. Ezt, erről is kell szavazni. Ki van mellette? Ellene. 5-en tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es az előadó nem támogatja, ki van mellette. Elektronikus szavazás a 11-esről. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. szavazás eredménye 15 igen, 22 nem, a 11-es módosítót elutasítottuk. Hartung úr 12-es módosítója szóbeli módosító, nincs itt a szövege. Abad úr? Igazából a 13-as a szóbeli módosító, ez egy hiba, ami belecsúszott a, a szavazólistába. listába. Itt nincs tehát akkor szóbeli módosító, 12-esről szavazunk mellette, egy ember ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as, erről is szavazunk. Na, itt van a szóbeli módosító, Abadur. Igen, tehát itt van a szóbeli módosító, a Budget Autonomy for Schools nélkül a hármas bekezdés változatlan formában. Hát mindenki megkapta ugye a szöveget, itt egyszerűen arról van szó, a végén a szavazólistának olvashatják, hogy a hármas bekezdés végéről az End Budget Autonomy for Schools kihagyjuk, és a Buildings Policy-nál befejeződik a mondat. Ki támogatja ezt a módosítást? Köszönöm. Ellene? Hatan vannak ellene. Tartózkodás? Rendben, elfogadtuk. 14-es támogatja a jelentéstevő, ki van mellette, köszönöm ellene, ketten, tartózkodás, köszönöm, a 14-est elfogadtuk, 15-ös, Matéra asszonytól, az előadó nem támogatja. Bocsánat, támogatja. Meggondolta magát, megbeszélte Matéra asszonynal. Ki van mellette? Ki van ellene? 10 tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk. 16-os Hartongúrtól az előadó ellenzi, ki van mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elutasítva. Végszavazás, megint elektronikusan. Megnyitom az Abád jelentésről a végszavazás, szavazzanak, szavazzanak, ébredjenek fel, és le is zárom a szavazást, nézzük az eredményt. 34, összesen 35 igen, egy nem, egy tartózkodás. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Javaslom, hogy most szavazzunk Jutta Haug elnökasszony két jelentéséről. Először az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet módosítása tárgyában. Ez elég gyorsan fog menni, mert Haugasszony mindig hatékonyan dolgozik, és azt javasolja, hogy 1-től 15-ig egy tömbben szavazzunk a módosítókról. Hát ez már határesete a demokratikus eljárásnak, de ki van mellette a tömbben való szavazásnak? Köszönöm. Ki van ellene a blokknak? Ki tartózkodik? Köszönöm. Akkor 16 módosító. Tehát 1-től 15-ig ezek a módosítók elfogadásra kerültek. Ki van mellette végszavazás ellene? Köszönöm. Köszönöm. Tartózkodás. Ugyanaz a többség. Egyhangúság, kivéve Andrászen asszony. Most pedig következik a következő Haug jelentés az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökségről, és itt megint tömbben tudunk szavazni, 1-től 13-ig, ki van az egyes tömb mellett, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, köszönöm. Ezt a tömböt elfogadtuk. A hetes módosító Kelfin úrtól szóbeli módosítással, amit itt olvashatnak. A comprehensive analysis related to the elaboration of a uh, szavak kerülnének bele. Az előadón egyébként ezt nem támogatja. Meggondoltam magam, most már támogatom a szerzővel személyesen egyeztettek, és Jutta már támogatja. Nem személyesen e-mailben. Jó. 17-es módosító szóbeli módosítással az előadó támogatja, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene. Egy ellenszavazat. Tartózkodás. Köszönöm, a módosítót elfogadtuk a 10-11-12-esekre vonatkozott ez. Következik Álvaro úr 18-asa, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Tizenketten. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. Tizenkilences elvárultó. ki van mellette ugyanaz az arány ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. Álvaro úr örül, elégedett ennek a tisztes, ezzel az tisztes vereséggel. Azt mutatja a tapasztalat, hogy jobb, ha az ember egy nagy frakcióban ül. Jó, a 13-as okafogyott, 14-es Kalfin úr mellette Köszönöm ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös Álvaro úr. Álvaro úr most élvezi az előadó támogatását. Mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, 16-os, bocsánat, Bácsitis kollégától szóbeli módosítással, mi szerint a to ensure transparency-ből a more szót kihúznánk. Legyen transzparencia, de ne túl sok. Az előadó támogatja, ki van mellette, ellene, senki, tartózkodás, csodálatos. Gratulálunk, végszavazás elektronikusan, hogy egy kicsit az ujjainkat megmozgassuk. Mindenki szavazott? Szépen fokozatosan. Mindenki szavazott? A szavazást akkor lezárom. 34 igen, egy nem, nulla tartózkodás. Gratulálunk Jutának, és a tömbökhöz is gratulálunk. Azt hiszem, hogy rátérhetünk Szidónia jelentésének szavazására, illetve Szidóniának meg is adnám a szót. Azt javaslom, hogy ismertesse a kettes és hármas módosító költségvetésére tett javaslatait, mert politikai kapcsolódás van a kettő között, így rövid eszmecserét tartunk, és ha gondolja, akkor szavazunk, vagy elhalasztjuk, ahogy ön gondolja a szavazás. Szidóniai a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy érzem, hogy szavazhatunk, a pót, költ, kettes pót költségvetésről, beleértve a szóbeli módosító indítványt. Nem tudom, hogy ezt önök megkapták-e vajon, megkapták-e a módosító indítványaimat, ezt nem tudom. És ha megengedi elnök úr, akkor a hármas pótköltségvetésről ma kéne vitát folytatnunk. Azt gondolom, hogy ez fontos és önnek kell eldönteni, hogy a kettőt összeköti-e. Számomra ez két különböző ügy, hiszen már folytattunk vitát a második eh, pótköltségvetésről az előző szakbizottsági ülésen, és kiadtam a illetve e-mailen elküldtem a szóbeli módosító indítványokat. Ezt szeretném mondani, hogy ezek miből is táplálkoztak. A szóbeli módosító indítványok a bizottsági nyilatkozatot követték, a bizottság eljött a szakbizottságba, az egyik nagy program megvalósításával kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ez az információ nagyon fontos, és megváltoztatja a tervezésünket is. Június 7-én ön, elnök úr, és jó magam kaptunk egy levelet Lewandowski biztostól, és én ezt változásként értelmeztem az eredeti pótköltségvetéshez. Ebben a levélben javaslatot, megoldásra tesz javaslatot a szolidaritás alapmobilizációjához szükséges pénzeszközökkel kapcsolatban. Az én szóbeli módosítványom követi ezeket a plusz információkat. Készek vagyunk a szavazásra, tudom, hogy vannak ellentmondások, azt gondolom, hogy ezek a hármas pótköltségvetés miatt merültek fel. Tehát a kettes pótköltségvetéssel kapcsolatos módosítókról most szavazhatunk. Bien, je vous remercie. Euh, Anne Jensen. Köszönöm szépen, Anne Jensen. Yes, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Hallottunk vitákat, illetve folytatunk vitákat a pótköltségvetésekről. A pénz, amit most a kettes pótköltségvetéshez veszünk, Szidónia javaslata alapján a nem felhasznált energiaprojektekre szánt pénzekből adódik. Tehát ez egy új dolog, új dolog az, hogy az év korai szakaszában mondjuk azt, hogy ezeket nem használták fel. A bizottság informált bennünket arról, hogy a projektek közül néhány késlekedik az újjá élesztési, felelítési projekt keretében, de 2011-ben ezek a pénzek felhasználhatóak Ekkor történt az átcsoportosítás is, és ez egy új információ. Ahhoz képest, amikor a legutóbb beszéltünk a harmadik pótköltségvetésről, és annak idején a fennmaradó többlet forrásokat mérlegeltük, illetve azt, hogy ezekből vehetünk-e ki összegeket. Én megpróbáltam más érvelést képviselni a frakcióban, de a többség ezt nem támogatja. Értem azt, hogy a jogi szolgálatokat is megkérték, megkérdezték arról, hogy mik a lehetőségek a módosításokkal kapcsolatban, illetve a hármas pótköltségvetéssel kapcsolatban, a jelenlegi helyzetben, és meg szeretném kérdezni, hogy a jogi szolgálatok reagáltak-e, hiszen az ilyen típusú válaszhoz alkalmazkodni tudnánk. Salvador kért szót, köszönöm el. Sí, presidente, nosotros también lo discutimos ayer en, en... Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap mi is megvitattuk ezt már a frakcióban, a két költségvetés módosítást. Szidóniát tudjuk támogatni. Itt elsősorban Arról van szó, hogy kiegyenlítsük a negatív tartalékot, amelyet egyszer létrehoztunk az Európai Bizottság végrehajtási adatokat adott nekünk, amelyek ezt alátámasztják, és talán ezt el tudjuk helyezni a módosításban néhány konkrét céllal. A hármas pontnál, vagy a három, harmadiknál még le kell, meg kell várnunk, amíg a jogi szolgálattól kapunk információt. Amit a koordinátorok mondtak, az alapján egyértelműnek tűnik, hogy nincs reális lehetőség arra, hogy ezt a vitát megnyissuk a tanácssal, legalábbis pillanatnyilag nem, ahol most tartunk a költségvetési eljárásban. Tehát azt gondolom, egy ilyen költségvetés módosítás azért nem olyan egyszerű. Június biztosan nem a legmegfelelőbb időpont, hogy ezt a témát elővegyük. Talán a következő költségvetési keretbe, vagy később ebben az évben tudunk erről beszélni. Minden esetre a kettes költségvetési módosítás, hogy egyetértünk a hármasnál, nem. Bokros úr. Csak nagyon röviden, mert ellene szavaztunk az egyszerűsítésnek és az átcsoportosításnak. Ez egy tényleges átszervezés a 2011-es költségvetésben, és azt gondolom, hogy ez egy rossz megoldás, de az összes többi megoldás még rosszabbnak tűnik. Éppen ezért mindenkit arra bátorítanék, hogy ezt szavazza meg hiszen a legrosszabb dolog, ami történhetne, az a negatív tartalékok megtartása. Tehát, hogy a bizottság azt mondja, hogy ez az, amit meg kell tennünk, akkor ez nem egy elegáns megoldás, de még mindig jobb, mint a negatív tartalékok megtartása örökre. Ranfem. Köszönöm, kedves kollega, Görönfön. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid tudok lenni, az előttem szólókkal teljes mértékben egyetértek. A kettes pótköltségvetés kapcsán támogatjuk a jelentéstevő módosítóját. A tanács elképzelése az, hogy el utasít mindent, és azt gondolom, hogy jobb megoldást kell találnunk. Ami a hármas költségvetést illeti, érdekes lehetne ellenőrizni ezt az esetet, de a mi végkövetkeztetésünk az, hogy gyenge jogalapokon állnánk, ha elutasítanánk ezt a költségvetést, tehát támogatjuk a jelentéstevőt. Madame Köszönöm, Görán, ez nagyon egyértelmű volt. Mater asszony. Köszönöm, röviden. Azt tudom támogatni teljes mértékben, amit Szidonia mondott a fel nem használt eszközök átcsoportosításáról, az energiaprojektek témája a konjunktúrát eh, erősíti, ilyen célokat szolgál Természetesen a globalizációs alap raportőreként is beszéltem, teljes mértékben támogatom Fridoniát. Euh, maintenant une solution, après avoir entendu les avis. Euh, Sidonia, most, hogy minden hozzászóló véleményét megismerhette, javaslatot tehet nekünk. Én a következőt mondanám, a kettes számú módosító költségvetésről és a módosítókról most szavazzunk, ahogy terveztük Egyébként is az volt a tervünk, hogy a hármas számú módosító költségvetésről a legközelebbi alkalommal szavazunk. Tehát én azt javaslom, hogy a kettesről szavazzunk most, és a szavazás után annak érdekében, hogy mindenki felkészülhessen a hármas számúról való szavazásra, a jogi szolgálatnak megadnám a szót, hogy ők ismertessék, hogy a hármas számú módosító költségvetés milyen jogi problémákat vet fel, itt szóban, aztán majd írásban. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy pontosabban kialakíthassuk az álláspontunkat, és előkészíthessük a hármas számú módosító költségvetés megszavazását, akkor az előadó asszonynak adom meg a szót, irányítson bennünket. Köszönöm szépen, elnök Köszönöm szépen mindazoknak, akik támogatásukról biztosítottak. Azt gondolom, hogy ez a legjobb megoldás, a lehetséges legjobb megoldás. Önök kaptak egy fájt a módosítóimmal, és azt gondolom, hogy hasznos lenne, hogyha néhány magyarázattal szolgálnék. A bizottsági levél, amit említettem, csak a 19 millióról beszél. Itt én egyszerűsítenék a szolidaritási alap kifizetésével kapcsolatban, de az én módosítóim tovább mennek, és ezek nem szerepelnek a bizottsági javaslatban, de hát az én javaslataim célja a, a negatív tartaléki egyenlítése, és ahogy Barbara említette, az Európai Globalizációs és Kiigazítási Alap módosítása. Hát akik szívesen szállnak harcba a tanácssal, őket biztosíthatom arról, hogy ez problémákat fog okozni a tanácssal kapcsolatban. Tehát az én javaslatom nem annyira simulékony, mint amennyire annak tűnhet első látásra. Én kész vagyok a szavazásra, a tanács ezt egy olyan javaslatnak tekinti, ami nyomulós, úgymond. Látjuk a problémákat az átcsoportosításokkal kapcsolatban, és én úgy érzem, hogy a negatív tartalék még függőben lévő kérdés, és itt eh, meg kell próbálnunk ezt megoldani, és itt három fontos elemünk van. Nem tudom, hogy egyeztetéshez fog mindez vezetni, remélem, hogy nem. Remélem, hogy a tanács elég okos lesz, és látni fogja majd a jó indulatunkat, illetve a plusz két problémát is, a negatív tartalékok kiegyenlítése, illetve a hitelek az európai globalizációs alaphoz. Ezeket mi meg szeretnénk oldani, és remélem, hogy ez a tanács pozitív magatartását váltja majd ki. Nem tudom ezt azonban garantálni, és elképzelhető, hogy itt még adódnak majd problémák. Még egyszer köszönöm szépen, és áttérhetünk a szavazásra. Nagyon jó. Nagyon világosak a dolgok számomra. Úgy tűnik, hogy nagy a konszenzus, és úgy tűnik, hogy egyetértés van a frakcióban. A jelentéstevő asszony javaslataival összhangban. A K kompromisszumnál a fő témák listája, amelyekről majd július 11-én a trialóguson szó lesz. A 2011-es költségvetéssel kapcsolatban itt nincsen pontosítás, különösen ami a pótköltségvetéseket illeti. Ezekről 11-én beszélni kell, nem szeretnénk konfliktusba kerülni a tanácssal, de egyértelműsíteni szeretnénk felék azt, hogy feléjük azt, hogy nem képviseljük ugyanazt a véleményt, amikor a 2011-es év nem felhasznált összegeinek ráfordításáról van szó. Tehát az elmúlt év decemberében ez még nem volt világos, és a függelék a 2011-es évre vonatkozik, itt pedig az áll, hogy a nem várt kiadások esetében új pénzekből kell finanszírozni a be nem látható kiadásokat. A kettes költségvetéssel kapcsolatban szavazunk a költségvetési technikai jelű módosításokról, és blogban is szavazhatunk. Azt szavazom, hogy blogban szavazzunk, és ezt Jutta ha így szeretné. Ki támogatja a négy módosítót blogban? Köszönöm, ki ellenzi mindezt egy ellenszavazat, tartózkodás, nincsen tartózkodás, akkor ezt így elfogadottnak tekinthetjük. Az állásfoglalással kapcsolatos módosításokról is szavazhatunk blokkban, van egy szóbeli módosító, a szöveg önöknek megvan. A covering the need kifejezés kerül itt használatra. Erről szavazhatunk tehát blogban. Ki támogatja mindezt, köszönöm. Ki ellenzi, köszönöm. Tartózkodás elfogadva. Végső szavazás. Ki van mellette? Ellene? Egy ellenszavazat tartózkodás, nincsen tartózkodás, tehát eh, egyhangulag elfogadva nem kell elektronikusan szavaznunk. Köszönöm szépen, Szidónia! Ez volt a költségvetéssel kapcsolatos szavazás. Bőge úr jelentéséről is szavazhatunk ugyan ebben a témában, és utána a jogi szava- szolgálat kap eh, lehetőséget. Tehát Bőge úr javaslatával kapcsolatban egy eh, módosító van a jelentéstől, ezt nem támogatja, Hartung úr módosítóját ki támogatja? Egy valaki van mellette, csak egy, a legtöbben ezt ellenzik, végső szavazás, ki támogatja Reimer bőge jelentését? elleneké van egy ellenszavazat van. Súrján úr ellene van? Nem. Tartózkodás? Elfogadva. Remek. A jogi szolgálat képviselőjéhez fordulok. Kérem, hogy mondja el véleményét. Ezek a témák politikai szempontból összekapcsolódnak. Először is felmerül az a kérdés, hogy a parlamentnek milyen rugalmassági játéktere van, a felesleges eszközök elosztással kapcsolatban, amelyek az elmúlt évből maradtak meg. Ez pótköltségvetéshez vezethetne, ebben az évben ez a hármas pótköltségvetés, de úgy tűnik, hogy ez nem ugyanolyan pótköltségvetés, mint a többiek. Ez lenne tehát az első kérdésem, a második kérdés pedig a következő. Mi a helyzet a bevételekkel az európai költségvetéssel kapcsolatban? Jogi szempontból kiindulhatunk-e abból, hogy eh, a fennmaradó eh, eszközöknél, a megmaradó eszközöknél, amelyek a bírságokból adódtak a bizottság döntései alapján, ezeket a bevételeket különleges módon kezeljük. Ezeket a kérdéseket eh, tettük fel a szakbizottságban és a koordinátorok ülésén is, és itt eh, szükség lenne az ön eh, magyarázatára. Igazgató úr, parancsoljon! Ezzel a két kérdéssel egymás után foglalkoznék, ami a kettes pótköltségvetést illeti, elnök úr ön is mondta, hogy ez egy speciális költségvetés tervezet, amit a bizottság a 15-ös cikkely 3-as bekezdése alapján készített el a pénzügyi rendeletnek, és ennek a szabályozásnak az értelmében minden éven a számlák bemutatása után, amennyiben van különbség, az eredeti tervhez képest pótköltségvetésben kell ezekre kitérni, azért, hogy ez a diszkrepancia megszűnjön. Az egyetlen témája ennek a pótköltségvetésnek a plusz összegek költségvetésétése. Tehát 15-ös cikkely harmadik bekezdése jelzi azt, hogy a pótköltségvetés a különbségekkel foglalkozik, a diszkrepenciával. Tehát itt egy technikai jellegű pótköltségvetésről van szó, ezt így el kell fogadnunk, módosítás nélkül. A 15-ös cikkely harmadik bekezdése tartalmaz szabályozást a különbségekre vonatkozóan és vannak más ügyek is, amelyeket azonban nem tudtunk itt megragadni. Ami a bírságokat illeti, illetve hogy itt nem lehetne ezeket külön kezelni, és ne kelljen utalni őket a tagországokhoz. Azt gondolom, hogy politikai szempontból itt egy fontos kérdésről van szó. Ezekben az esetekben mindig vannak politikai és jogi aspektusok. Gondolom értik, hogy én csak a jogi aspektusokkal foglalkozom. Jogi szempontból meg kell említeni azt, hogy a 15-ös cikkeje a pénzügyi rendeletnek az egyensúlyt helyezi előtérbe, ez a cél, és ez is a címe a harmadik fejezetnek. Ez az elv azt jelenti, hogy összhangban kell állni a költségvetési bevételeknek egymással. Éppen ezért ezeket a, a többletbe belekalkuláltuk. Hogyha nem utaljuk vissza a többletet a tagországokhoz, még akkor is, hogyha a bírságok is ide tartoznak, az ebből származó bevételek, akkor ezzel nem tartjuk tiszteletben az egyensúly elvét. Hát ez az elképzelésünk, és ez a válaszunk a második kérdésre. Köszönöm, elnök úr. Remek. Ja, Köszönöm szépen a nagyon világos magyarázatokat. Lenne olyan kedves, hogy írásban is ezeket benyújt megnyitja nekünk, hogy mindenki a hét végéig elolvashassa. Köszönöm. Az előadóasszonynak van-e más kérdése a jogi osztályhoz pillanatnyilag? Nincs? Rendben. Akkor javaslom, hogy egyelőre maradjunk ennyiben. Tehát a módosító költségvetésekről most ne szavazzunk tovább. A hármasról a jövő héten, illetve 27-én a következő alkalommal szavazzunk. Akkor muszáj lesz egyébként, mert hogyha nem szavazzuk meg, akkor a júliusi plenárisra nem kerülhet a dolog, és jogilag akkor lehet utoljára szavazni róla. Egyébként silent means consent, ez azt jelenti, hogy a parlament a szerződésben meghatározott határidőig nem szavazott, vagyis a parlament teljesen egyetért a tanács szavazásának eredményével, holott úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet. Úgyhogy muszáj lesz a Költségvetési Szakbizottságban a hármas számú módosító költségvetésről a következő ülésünkön 27-én szavazni. Van azonban még szavazás hátra, konkrétan az átcsoportisítási kérelmekről kell szavaznunk. a hármas számú költségvetés módosításról, módosító költségvetésről. Június 26-a dél a módosítók benyújtásának határideje. Következzenek az átcsoportosítási szavazások. Hármas szakasz, visszaadom a szót Szidóniának, aki több átcsoportosítást is fog ismertetni. Sidonia, vous avez la parole sur le, le 18. 18-as. Szégyellem magam, de nincsen meg a listám az átcsoportosításokról. Egy fontos átcsoportosításunk van a SIS 2-eshez kapcsolódóan, és azt gondolom, hogy ez az egyetlen ellentmondásos átcsoportosítás, és szeretnék a háttérre kitérni és az elképzeléseimre. Problémák voltak a SIS 2-es program megvalósításával kapcsolatban, én magam, Holmájer asszony és Alvaro képviselő megpróbáltuk nyomon követni azt, hogy a SZISZ 2 program hogyan valósul meg, és volt egy tartalék, amelyet beiktettünk a költségvetési eljárás során. Természetesen szívesen megmagyarázom azt, hogy hogyan próbáltunk meg együtt dolgozni a bizottsággal. A bizottság elegendő bizonyítékot szolgáltatott nekünk az átcsoportosításokhoz, és ha a kollégáim nem ellenzik, akkor én azt javaslom, hogy szavazzuk meg ezeket a módosításokat. Numero 18. Nagyon jó, akkor itt a 18-as átcsoportosítási kérelemnél tartunk. Erről a témáról már folytattunk vitát. Ismerjük a SZISZ 2-es tartalék problematikáját. Monika szeretné ezt kiegészíteni. Ich darf nur in Ergänzung zu Sidonia... Szidóniát egészítem ki még annyival. Volt még egy ülésünk a bizottsággal, és a bizottság nagyon részletesen bemutatta, hogy milyen költségek keletkeznek. Évelején világossá vált, hogy a költségek lényegesen túlmennek a kérvényezett eszközökön, költségeken pénzeken, de még nem látták, hogy mennyi volt. Most a bizottság viszont rámutatott arra, hogy mennyi is ez konkrétan. De hát nyilvánvalóan az új tesztek reméljük sikeresek, és akkor már meg tudják állapítani a költségeket, mert különben azért elég nagy blamás lenne ez. Remek, akkor a 18-as átcsoportosítási kérelemről szavazunk ezt forrón ajánlja az előadónk, ki van mellette. 18-as elcsoportosítási kérelem, kérem szavazzanak ellene. Egy ellenszavazat, tartózkodás, 18-ast elfogadtuk. A 19-esnél humanitárius segélynyújtásról van szó, a humanitárius segítségnyújtási eszközhöz csoportosítanánk át pénzt, a líbiai elefántcsontparti műveletek segítésére. Mielőtt az előadónak átadnám a szót, hadd mondjam el, hogy a dokumentum hetedik oldalán azok a fogalmak, miszerint in the northern part of Cyprus helyett a politikailag korrekt következő kifejezést kell írni. A ciprusi köztársaság azon területein, ahol a ciprusi köztársaság kormányának nincs effektív felügyeleti lehetősége. Mindenki érti, hogy miről van szó, de politikailag nagyon fontos ez. Az elcsoportosítással kapcsolatban mit ajánl az előadó asszony? Én azt javaslom, hogy szavazzunk mellette. Ez egy jogos kérés, és ez követi a politikai fejleményeket, mind Líbiában, mind az parton és nincsenek fenntartásaim az összeggel kapcsolatban sem, tehát mellette. Ki en de Köszönöm szépen, ki támogatja a 19-es kérelmet, ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. Még egyszer fogunk szavazni. Még pedig az ötös és tízes átcsoportosítási kérelmekről, de mivel a foglalkoztatási szakbizottság külön kérte, hogy vegyük figyelembe az ő véleményüket, és mivel ők csak ebéd után szavaznak, azt javaslom, hogy a mai nap végére halasszuk ennek a megszavazását a globalizációs kiigazítási alap igénybevételéről van szó, Barbara Matera és Reimer Bőge jelentéséről. Mivel a foglalkoztatási szakbizottság csak az ebédszünet után szavaz ezekről, udvariassági gesztusként mi csak a délután végén szavazunk. Köszönöm szépen Szidóniának van még legalább egy átcsoportosítás, ami a többi intézmény költségvetésével kapcsolatos. Helga Trüppel. Helga Trüppel nagyon jól érzi magát. Ennyire örül az átcsoportosításoknak? Hát ez jó hír. De esetleg ne csak az örömét ossza meg Weimer bőgével, Helga, hanem ismertesse Annyira örülünk, Helga, hogy ilyen boldog vagy, ilyen vidám vagy, de lehet, hogy eljött az idő, hogy előadóként az átcsoportosítási kérelmeket ismertesd, a többi intézmény átcsoportosításairól van szó, hogy mindenki más is boldog és vidám lehessen. Donc, euh, nous avons un... Van tehát itt egy átcsoportosítási kérelem a parlament költségvetésével kapcsolatban, ez a C4-es. So I have to... Köszönöm, elnök úr, elkezdem. Tehát két kérésem volt az átcsoportosításokkal kapcsolatban, a legkevésbé problémással kezdem. Az az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozik, és globális átcsoportosításokra. Ez négy, 14 költségvetési sort érint. Nagyon fontos ezeket egyenként megemlíteni. 5,5 millió eurónyit tesz ki az átcsoportosítás. Az, a fizetések, eh, illetve az egyéb juttatások a legfőbb eh, sort érintik, illetve a staff regulation alapján juttatott eh, kifizetésekre. Az Európai Külügyi Szolgálat részletes anyagot készített a transzerekkel kapcsolatban, én ennek örülök. Igazítani kell a jelenlegi külügyi szolgálati költségvetést, hiszen néhány költségvetési sor vagy alul, vagy felül becsülte szükséges összegeket, amikor 2010-ben elkészült a költségvetés tervezet. Ez érthető, hiszen nehéz előre látni egy új intézmény költségeit. És én szeretnék zöld utat adni ezekhez az átcsoportosításokhoz. Köszönöm. Köszönöm, senki nem kért szót, akkor szabadásra bocsátom ezt a kérelmet, ki van mellette, a külszolgálatról van szó. Köszönöm, ellene, egy ellenszavazat tartózkodás, nincs, akkor az átcsoportosítási kérelmet 2011 per 2-es, elfogadtuk, a külügyi szolgálatról volt egy szó. Most jön a C4-es átcsoportosítás, ez a parlamentet érinti. Köszönöm, ami a második eh, átcsoportosítást illeti, itt vannak problémáink. Ez a saját házunkat eh, érinti, és az 5 milliós eh, tartalékokat az informatikai ágazatban. A parlament úgy döntött, hogy ezt tartalékba teszi, az IT-s mobilitási projekteket megvárva. Kértünk egy részletes elemzést, és részletes vitára van szükség. Azt gondolom, hogy az első feltétel eh, teljesült. Én azonban nem tudtam részt venni eh, semmiféle széleskörű vitán. Lehet, hogy vannak itt kollégák, akik részt vettek ilyen vitákon. Nehéz helyzetben vagyok, hiszen már előre haladottak vagyunk ebben az évben, és az adminisztráció várja az összegeket. Másrészt itt egy elvi kérdésről van szó, hiszen tendencia van az adminisztrációban arra, hogy elkerüljék ezeket a vitákat a bürón belül, pedig ezek fontos kérdések, és nagyon sok embert érintenek, illetve jelentős költségeket is implikálnak. Várom a kollégák véleményét. Én át elhalasztanám ezeket az átcsoportosításokat szívem szerint, Hiányos volt a vita arról, amit meg szeretnénk szavazni, ami az információt illeti, van egy javaslat a különböző kérdésekkel kapcsolatban, másrészt azonban ez a javaslat nagyon sok videókonferenciát tervez házon belül. Nem tudom, hogy ezekre szükség van, hiszen eh, ez ahhoz ez hogy nagyon sok kolléga nem megy el az ülésekre, csak a házon belül videokonferenciákra, és ez nem jó a saját imidzsünk szempontjából, és én erről szeretnék beszélni, hogy ezekre valóban szükség van-e, lehet, hogy jó megoldás lenne, hogyha nem hagynánk meg az egész tartalékok, a tartalékot, hanem ennek csak egy részét, de először meg szeretném hallgatni a kollégák véleményét. Köszönöm. Très bien, merci Elga. Alors, Göran Ferm. Köszönöm, Helga. Göran Ferm szívesen válaszol erre a felhívásra. Csak néhány megjegyzésem van. Egyetértek Helgával, ez egy kicsit nehéz. Sok információt kaptunk, de szükség van a vitára, én vele egyetértek ebben. Van néhány olyan kérdés, eh, ahol vitára van szükség. Például mi a helyzet a naptárral kapcsolatban, a kommunikációs programban. Sok munka történt, de egyelőre nem állt fel egy menetrend. Jó lenne kevesebb papírt használni a parlamenti üléseken. Nincsen plusz információ ezzel kapcsolatban, sem hogyan tudunk megtakarítani papírfogyasztást. Erről is több információra van szükségünk. Vannak olyan frakciós tagok, akik azt gondolják, hogy nézzük meg, hogy van-e kapcsolódás a Microsofthoz. És meg kell nézni azt, hogy vannak-e más megoldások, olyan megoldások, amelyek egy nyitottabb kódon alapulnak, és azt gondolom, hogy vitára van szükség, mielőtt dönteni tudunk. És lehet, hogy ezt napirendre is kéne tűzni az elkövetkezendő ülések egyikén. Köszönöm szépen. Fernández úr. De, de princípio eh, favorável. Alapvető hozzáállásom pozitívnak mondható, ami a célokat illeti legalábbis eh, az átcsoportosítás esetében. Ezt egyébként más frakciók is osztják. Nem indokolható az, hogy eh, feleslegesen utaznak emberek, aztán még nagyobb széndiokszid kibocsátást okoznak ezzel, vagyis a videokonferenciák száma növelhető. Adott esetben ez a projektet indokolhatná. Nem, nincs kifogásunk az ellen, hogy végrehajtsuk a, lebonyolítsuk a vitát. Az információk számomra kielégítőek, amiket kaptunk minden esetre az elmondható, hogy mi nem szeretnénk azt, hogy most elmélyült vitát folytassunk, hiszen az átcsoportosítás célját azért nem kérdő, kérdőjelezzük meg ezzel a kis módosítással. Jó, Helga figyelembe véve, amit mondott, és amit a kollégák mondtak, értem, hogy a szavazás elhalasztását kéri, és azt, hogy a parlament hivatala pontosítsa ezt a néhány pontot. a politikai célt nem kérdőjelezzük meg, Fernandes úr is erre emlékeztetett, illetve Görán Fern is, de további magyarázatokat kérünk. Javaslom, hogy halasszuk el ennek az átcsoportosításnak a szavazását. Nagyon jó, akkor ezzel zárul a szavazás, illetve majd még a nap végén fogunk a globalizációs kiigazítási alappal kapcsolatban szavazni. Monika nem számol be az épületpolitikáról ma, sajnáljuk, de nyilván lesz máskor lehetősége arra, hogy ezt megtegye. Áttérhetünk Kál Haglund két jelentésének, a 8-as és a 9-es pontnak a megbeszélésére. A kutatási keretprogrammal kapcsolatosak ezek. Megadom a szót a vélemény előadójának az eszmecseréhez, és ahogy gondolja, talán egyszerre is megtarthatjuk a vitát a két témában. Haglund úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is az elmúlt ülésen sajnos nem tudtam részt venni, otthon voltam, és Jensen asszony képviselt engem, köszönetet szeretnék neki mondani. A zöld könyv egy nagyon fontos anyag, és mindez összhangban áll azzal, amiről a parlamentben foglalkoztunk, illetve az elmúlt években ebben a szakbizottságban a jelentés tervezetet az elmúlt alkalommal is sikerült bemutatni, és felvetett néhány fontos kérdést. Először is azt, hogy a 2020-as stratégia összekapcsolása az Európai Uniós politikákkal, az összessel. Itt nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a kohézió és a struktúrális alapok komplementaritást mutatnak a kutatás, kutatás finanszírozás kapcsán, tehát ez magától értetődő, de nagyon fontos mégis felhívni erre külön a figyelmet a tervezetben, a véleménytervezetben. Megpróbáltam ebben a véleményben A pozitív fényben feltüntetni a finanszírozási eszközöket. Itt nagyon sok jó lehetőség van, de van egy pont, amiben nem vagyok meggyőződve, az úgynevezett puha hitelek. Tudom, hogy a szocialista frakcióban az árnyék jelentéstevő pozitívabb, mint én vagyok, és folytattunk is vitát ebben a témában, és megkértem a bizottságot is arra, hogy tisztázzák ezt a modellt, mik a terveik, hiszen ennek eh, függvényében lehet, hogy módosítom még a jelentésemet, a módosítók és a szakbizottsági vita, valamint az Európai Beruházási Bankkal folytatott megbeszélések alapján. Én szeretnék egy bizalmon alapuló megközelítést támogatni, a kockázat és a sikertelenség magasabb szintű tolerálását. Az egyszerűsítési kérdésről már beszéltünk. A pénzügyi szabályozásban Gressle asszony szintén felhívta erre a figyelmet. Szükség van az egyszerűsítésre. Ez nagyon-nagyon fontos, hogyha sikeresek szeretnénk lenni ezekben a programokban. És van még egy kérdés, ami szintén meghatározó, és ez átvezet a második jelentéshez. Ezek a nagyobb kiterjedésű projektek, mint az ITER és a Galileo. Itt nagyon fontos szintén a hatodik kutatási keres, keretprogramra kitérni, és az ITER finanszírozásával kapcsolatos kihívások figyelembevétele, tehát meg kell próbálni a jelenlegi helyzetet még egyszer nem megismételni. Több pénzre van szükség a kutatás fejlesztéshez, hogyha a 2020-as stratégia céljait tényleg követni szeretnénk. Fontos, hogy ez széleskörű politikai támogatást élvezzen, és tudjuk azt, hogy Gariga úr jelentését Strasbourgban megvitattuk az elmúlt héten, és nagyon fontos, hogy a kutatás fejlesztés finanszírozása megfelelő szinten legyen, tehát a plenárison elfogadott jelentéssel ez a jelenlegi vélemény is összhangban van. Röviden ennyit szerettem volna mondani. Nincsen a vezető szakbizottságtól véleményünk. Rájmjerrel megpróbálok kéz a kézben egyeztetni. Az Euratom az éter finanszírozásához is kapcsolódik, illetve az ezzel kapcsolatos kihívásokhoz. Nincs még véleménytervezetünk az illetékes szakbizottságtól. Ez nem lesz túlságosan hosszú jelentés, amit azonban már most látunk, 100 millióval csökkenteni lehet a nagy borítékot, és a japánok is csökkenteni fogják a finanszírozásokat, illetve mások is a sajnálatos cunami katasztrófának és atomkatasztrófának köszönhetően. Politikai támogatás van, hangsúlyozni kell azt, hogy világos átcsoportosításra van szükség az alapoknál, és az atomáris biztonságra kell összpontosítanunk. Erre a fontos pontra is ki kell majd térnünk, hogyha elkészül ez a második fontos véleménye az Európai Atomenergia Közösségről. A módosítók benyújtásának határideje holnap. Várom a konstruktív módosítókat és a többi frakcióval való egyeztetést a végleges vélemény kialakítása előtt. Ennyit szerettem volna pusztán mondani, elnök úr. Merci, euh, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kolléga. Úgy gondolom, hogy nagyon világos volt ez az ismertető. Van-e bárkinek észrevétele, kérdése ezzel kapcsolatban? Heimer, tessék. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich... Köszönöm. Röviden szeretnék hozzászólni ahhoz az összefüggéshez, amiről Karl is beszélt, az ITER és az utófinanszírozás problémája, amely nincs megoldva. Be kell, hogy valljam, komoly aggodalmaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a bizottság és a tanács a témát kezeli, kezelte mindeddig, azzal kezdem, hogy van egy fura tapasztalatom az elmúlt hétből, Strasbourgból. Egy nagyon fontos főigazgatóságtól e-mailt kaptam csütörtök reggel, azok, akik felelősek tehát csütörtökön 9 és 10 óra között, akik felelősség a parlamenti kapcsolatokért, egy nagyon fontos főigazgató, nem a költségvetési főigazgató, hanem egy másik főigazgató csütörtök délután, de legkésőbb pénteken szeretne tárgyalni Brüsszelben velem. Egyszerűen azért, mert Japánba kell menni az ITER tanács ülésére. Elnézést, mennyire buták ezek az emberek? Most, hogy őszinte legyek, most egyértelmű vagyok mennyire zavarosak ők, mit gondolnak magukról, hogy hogy, hogy kell bánni egy parlamenttel. Én persze belátom, hogy megértik, hogy nemzetközi konferenciákat megelőzően, és erről már beszéltünk mi is korábban, hogy a parlamenttel és a költségvetési hatósággal intenzívebb kapcsolatokat kell keresni, mielőtt nemzetközi kötelezettségeket vállal valaki, ahogyan Ferrero Waldner a nemzetközi donor konferenciákkal kapcsolatban meg is tette a költségvetés és a külügyi szakbizottsággal, miután szerzett némi tapasztalatot. De ebben a formában ez nem megy. Ezt kérem. Ez egy kicsit tisztességtelen, ahogy a minket nyomnak ezzel. Másrészt pedig nem tudom, hogy van-e egyáltalán lehetőség arra, hogy a tanács nyári szünetig megállapodik arról, hogy tegyen egy javaslatot arra, hogy mégis hogyan kéne az itert finanszírozni a szokásos keverékkel, az átcsoportosítások, felülvizsgálatok és kiegészítő finanszírozások szokásos mixével mert eh, hallom, hogy vannak tagállamok, amelyek a teljes összeget kérdőjelezik meg, azt mondják, lehet ez egy kicsit eh, kevesebb, egy kicsit nyomást kell még gyakorolni az új governance struktúrákra, aztán vannak mások nyilvánvalóan, akik azt mondják, hogy várjuk csak ki, hogyan zárul október 15-én a mezőgazdasági költségvetési év, mielőtt erről a területről beszélünk, mert itt van most éppen a zöldség támogatás, amit be kellett indítani, és nem látjuk, hogy mennyi pénz marad. Aztán ugye 2012-es költségvetésnek is úgy kéne alakulni a számokban, ahogy mi ezt szeretnénk. Ez egy fontos feltétel. Azt gondolom, hogy ezen a héten és jövő héten nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy milyen viták folynak a tanácsban ebben a témában, például a júliusi trilógus összefüggésében is. Egy dolog nem fordulhat elő, hogy a tanács ügyetlensége és képtelensége arra, hogy hozzon egy külön döntést az iterrel kapcsolatban, azt a veszélyt is magában foglalja, hogy majd összekötik a dolgokat, és aminek a végét nem látjuk, és azzal jönnek majd elő, hogy a parlament a felelős. Egyébként ez egy érdekes teszt is, ami most a felülvizsgálatok esetén az egyhangú szavazást illeti. Mit is jelent ez valójában? Hiszen a tanács módosításokat akart, a Lisszaboni szerződési jegyzőkönyv bevett nyilatkozatai szerint, de nyilvánvalóan azért is, hogy a parlament hatásköreit ő, csorbítsanos, ezt ők kapják vissza mindjárt az elején, miután a Lisszaboni csomagban és a kiigazításokban nem fog megállapodni. Ez egy a tanács beli tagok számára is érdekes tapasztalat lesz majd szerintem. Talán éppen ezért egy következő ülésen, mondjuk 27-én a trilógus előtt zárt ajtók mögött is beszélnünk kellene erről, és a nyilvánosságot is meg kéne keresnünk, miután a koordinátorokkal alaposan megvitattuk a kérdést, hogy az egész ne induljon el egy olyan irányba, amely a tanács cselekvő képtelenségét és a bizottság ne éppen támogatandó hozzájárulását követően mi leszünk a rossz fiúk, a végén nálunk marad a Fekete Péter. Ezt szeretném elmondani, mert nyugtalanít némileg, ahogy a tanács pillanatnyilag működik, és a bizottság is nyilvánvalóan megpróbálja a saját játékait eljátszani, de szerintem én úgy látom, hogy a számokkal sem egészen tisztességesen bánik. Köszönöm szépen, Reimer. Anjansen kérte a szót. Köszönetet szeretnék mondani Reimernek a magyarázatért, a helyzet tisztázásáért. A delegáció alelnökeként, a kaderes barátokat a delegáció elnökeként kaptam egy levelet, Quinn biztostól. A bizottság nagyon sokat tesz a dolgok érdekében, és természetesen nekünk most választ kell küldenünk. Éppen ezért én támogatom Reiner javaslatát, hogy erről az elkövetkezendő hetekben döntsünk, hiszen nem a delegáció vezetőknek kell ezt a választ megírniuk, hanem a szakbizottság elnökének a véleménye is számít. Amikor Kadarásban erről szó volt, akkor én azt mondtam, hogy nem egy könnyű ügyről van szó. A parlamentben az a probléma, tehát nem a projekt okoz maga problémát, kivéve a zöldek számára, hanem a finanszírozás. Tehát fontos, hogy a bizottság javaslatot tegyen, és a tanács is azt javasolta, hogy a pénz nagy részét az átcsoportosításból vegyük a, költségvet, a kutatási költségvetés átszervezéséből. A bizottság most azt gondolja, hogy a tanács elmozdult, hiszen az elején mindent a a kutatás finanszírozásából akartak elvenni, de a parlament számára nehéz rábólintani minden, mindenre, Éppen ezért nem lesz könnyű gyors döntést hozni. És a tanács is halogatja ezt a kérdést. Lehet, hogy a bizottságnak er-, meg kellene erősíteni az erőfeszítéseit, és rábírni a tanácsot arra, hogy hozzon döntést. És ne bennünket helyezzen folyamatosan nyomás alá. Kárvályó asszony. Very much, President. I just... Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és a közös stratégiai keretre fogok összpontosítani, egyetértek azokkal a pontokkal, amelyeket a jelentéstevő a tervezetben már megemlített. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a, azon pontokon felül, amiket a jelentéstevő felvetett, nagyon fontos roadmap-et készíteni a 3%-os cél kapcsán Európában a kutatásfejlesztési befektetéseknél azért, hogy a 3%-nál erőteljesebb governance valósuljon meg, és a bizottság erőfeszítéseit a tagországok lépései is kövessék, mind közrészről, mind pedig a magánszféra részéről, a SURE jelentésében ez szerepelt, és a 3% elérése kapcsán nagyon fontos, hogy ez a cél megvalósuljon a befektetéseknél, a kutatás fejlesztésben. A közeli stratégiai keret a kitűnőséget kell, hogy támogassa, és a struktúrális alapok ezt még kiegészítik. Itt a kapacitásépítést kell erősíteni a kutatásokhoz, de fontos, hogy komplementaritás kiegészítő jelleg valósuljon meg a két rész között, és hogy a szabályok is összhangban legyenek, nagyon nehézkesek a szabályozások. Van egy akadály a kutatók számára olyan országoknál, akik struktúrás alapokból tudnak kutatásokat finanszírozni, ők folyamodhatnak um, kerettámogatáshoz is, és nagyon nehézkesek a szabályok. Most az egyszerűsítéssel foglalkozunk a közös stratégia keretnél, a kutatásnál. Nagyon fontos a kutatások finanszírozását megvizsgálni a, a struktúrális alapokon keresztül, és van egy további pont, amit szeretnénk előmozdítani. Vannak olyan eszközök, amelyek rugalmasak, gyorsak, könnyen alkalmazhatóak a közös programokhoz. Egészen eddig nagyon komplex ez a rész, és fontos ösztönöznünk a bizottságot arra, hogy egyszerűbb, gyorsabb megoldásokat találjon a közös stratégiai agendához az európai szinten és a tagországok szintjén is, illetve a két szint között. Általában véve pedig egyetértünk a jelentéstevővel. Köszönöm. Merci beaucoup, James Ellis. Köszönöm szépen, James Ellis. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni az előadó észrevételeit mind a két témában, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület az európai pénzzel jövőbeli felhasználása szempontjából, és fontos az egyszerűsítés, ez minden vitából kiderült. Szeretném hangsúlyozni, hogy fontos azokat a kutatókat is megtalálni, akiket a folyamat elidegenített ne eh, más hova forduljanak a világban. Eh, másfelől, ami az ITER munkatársakat illeti, két észrevételem lenne. Először is úgy gondolom, hogy eh, nagyon jó volt ez a látogatás, kiváló jelentés, beszámoló készült róla, észszerű megközelítést kell alkalmaznunk arra, hogy hogyan is bonyolítjuk a pénz ellenőrző missziókat de eh, amit Reimer mondott az elkövetkező hetek folyamatáról, eh, eh, ezzel kapcsolatban vannak gondjaink. Választókerületi projektről is szól, lehet, a JET projekt most már fokozatosan leépítésre kerül, nem tudom, 2014-2015-ig tart -e. Nagyon nagy tudást halmoztak fel a kutatók, és azzal feltételezés, hogy az ITER projektbe forgatnák be ezt, nagyon jó lenne, hogyha ez az európai szakismeret fokozatosan nem párologna el, hogyha az idén nem születik meg az ITER döntés, és a JET projekt pedig pénzügyileg kimerül. Hadd intézzek egy felhívást a trilógusban 2012-re valamilyen megállapodást alakítsunk ki, 2013-2014 még két évet jelent, a tanács és a parlament meg kellene, hogy állapodjon arról, hogy milyen módon lehet a költségvetési megállapodást kialakítani, mielőtt elmegyünk nyaralni, mert mikor visszajövünk ősszel a JET munkatársaknak, már nem nagyon lesz pénzük a működéshez. Köszönöm, James. Gondolom, hogy elég nagyok itt tényleg a tétek és többek említették, konkrétan Reimer, én is aggódom az ITER ügy fordulatai miatt, és különösen úgy gondolom, hogy a tanács nem tudja, hogy mit akar. De figyelembe véve az elmúlt időszak fejleményeit tudományos téren, pénzügyi téren, politikai téren, a tanács nem tudja már, hogy mit is szeretne. Ez a helyzet. És világos, hogy amennyiben az új kiadások finanszírozása, az ITER többletköltségeinek finanszírozása teljes mértékben a kutatási keretprogram terhére valósulna meg, akkor a kutatási keretprogram elvesztené azt a kritikus tömeget, amire szükség van ezen a területen. Hát akkor gyakorlatilag feláldoznánk ennek az ITER projektnek az oltárán. Hmm fontos lenne az innováció, a gazdaság fejlendítése miatt, a kutatás Európának, ugye Európa 2020-as stratégia, stb. stb. De valójában a finanszírozás csökkenne kivéve, leszámítva ezt a nagy projektet. Ez egy komoly probléma. Ha jól értem, a magyar elnökség és a lengyel elnökség is új javaslatokat kell, hogy tegyenek az illetékes miniszteri tanácsban, tehát néhány napon, néhány héten belül ilyen javaslatokat fogunk megismerni, és azt javasolnám, hogy Reimer gondoskodjon arról, hogy valamilyen eszmecserét tartsunk a legfrissebb információk alapján, kialakíthassuk így a költségvetési szakbizottság taktikáját. Ezt még a trilógus előtt kellene eh, megcsinálni. Tegnap beszéltünk erről a koordinátorokkal, és egyetértettünk, hogy a trilógus napirendjére fel fog kerülni ez a téma, attól függetlenül, hogy a parlament javasolja vagy nem, ez egy aktuális kérdés, úgyhogy addigra tudnunk kell, hogy mi az álláspontunk. Nyilván lehetőség lesz egy első eszmecserére magunk között jövő héten, amikor a SUR szakbizottság és a Költségvetési Szakbizottság együttesülést tart az Európai Bizottság jelenlétében. Zárt ülésen találkozunk, ezt jelzem azoknak, akik munkatársként segítik a munkánkat, de nem tagjai a szakbizottságnak, hogy együttes zárt munkaülést tartunk az Európai Bizottság szakértőinek részvételével. Megpróbáljuk áttekinteni a helyzetet most, hogy a több éves pénzügyi tervelőkészítése megtörtént, és most, hogy ismerjük az év fontos költségvetési ügyeit. Tehát beszélnünk kell az iterről is. Köszönöm szépen a hozzászólóknak, Haglund úr, Haglund úr esetleg levonná a konzekvenciákat. Igen, köszönöm elnök úr, ami a zöld könyvet illeti a következő kutatási keretprogrammal kapcsolatban. Gondolom, hogy Kárvajó úr hasznos módosítóit figyelme tudjuk venni, hogyha holnapig benyújtja őket. Az a roadmap kérdése nagyon fontos. Széles körű konszenzus van a házban. Aztán van egy sokkal bonyolultabb kérdés, ez liter kérdés, könnyű egyetérteni Römer Bölgével, az elnökkel, Jamesnek azt mondanám, hogy szerintem el kell, hogy kerüljük, ahogy Reimer is mondta, hogy a helyzet alakuljon ki, hogy azért nincs pénz valamire, mert ez a parlament hibájából alakult így. Az ITER projekt finanszírozása nem elégséges, és a tanács nem megfelelően járt el, és most kannibalizálni akarják a mi kutatási keretprogramunkat, így lehet egyszerűsítve bemutatni a helyzetet. Nem lenne tisztességes, hogyha a parlamentre mutogatnának. Persze nagyon kellemetlen helyzetbe kerül eh, James a saját választókerületében, meg eh, többen mások is közülünk. Nagyon fontos lenne, hogy nem mi legyünk a bűnbakjai ennek a helyzetnek, úgyhogy én is üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy egy stratégiai megbeszélést tartsunk eh, zártatok mögött, hogy arra is gondoskodjunk, hogy a közvélemény előtt ne alakuljon ki hamis kép rólunk. A tanácsal, a bizottsággal meg kell beszélni az ügyet. Hiszen már is el akarnak venni a kutatási keretprogramból. Nyilván tárgyalhatunk, és valamilyen kompromisszumos megoldást kialakíthatunk, de a jelenlegi javaslatuk nem ad erre alapot, ezt elég egyértelműen mondja az egész parlament. Tehát én így látom jelenleg a helyzetet. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak. Emlékeztetnék rá, hogy a stratégiai kutatási keret Eh, kapcsolatban eh, június 16-án 13 óráig lehet a zöld könyvhöz módosításokat benyújtani, és júli 12-13-án fogjuk eh, a szavazást megtartani. Június 30-án lesz az itre ről a szavazás, és a plenárison a szeptemberi második ülésszakon. A nukleáris kérdésben a módosítókat már be kellett nyújtani. Októberben lesz a plenáris szavazás. Kedves kollégák, jobban haladunk, mint terveztük, így időt tudunk nyerni. Azt javaslom, hogy most foglalkozunk a 12-es a Kocolino kollega itt van velünk, meg is adom önnek a szót. A többi képviselőnek pedig jelezném csak, hogy annyira jól haladtunk, hogy meglehetősen lerövidült a munkánk. A szerb miniszterelnök helyettest értesíteni fogom, hogy a délután első felében tudjuk fogadni. Úgyhogy azt javaslom, hogy a Kozzolino jelentéssel haladjunk előre. 15.30-ra próbáljuk idehívni a szerb miniszterelnök helyettest. Mihelyt kapok visszajelzést jelzem önöknek, és utána rögtön szavazzunk Bárbara jelentéséről, és majd azt mondjuk a foglalkozási szakbizottságnak, hogy 19 órakor szavaztunk és így hamarabb ezt befejezzük a munkánkat. Szerintem ez mindenkinek jó lesz. Természetesen Súrján úr jelentésével is foglalkozunk kell, és megnézzük, hogy ma délelőtt, vagy a délután elején foglalkozunk-e vele. Először Kozzolino úr, aztán László következne. Meglátjuk, hogy László jelentése is belefér a délelőttbe, vagy pedig a délután elején. Köszönöm szépen. Kozzolino úr. európai platform a szegénység és a kirekesztés ellen. Eh, noi dobbiamo esprimere un parere su eh, la piattaforma europea contro la povertà. Köszönöm szépen a szociális kirekesztés szembeni fellépés és az egészség fellépés egy fontos prioritást élvező témája a 2020-as stratégiának. Tudjuk, hogy ez a, erre a platformra szükségünk van szükség van bizonyos eszközökre, amelyekkel fellépünk a kirekesztés és a szegénység ellen. És természetesen fontos, hogy a tagállamok szerepét is figyelembe vegyük ebben. Mindenek előtt mi az, amire fel tudjuk hívni a figyelmet a Költségvetési Szakbizottság véleményében Két dolog az, amelyre fel kell hívnunk a figyelmet, két követelésről van szó. Egyrészt nagyobb koherenciára van szükség az általános nyilatkozatokban, amit tagállamként, bizottságként vagy parlamentként adunk, illetőleg meg kell nézni, hogy milyen forrásokat szánunk a szegénység elleni harcra. A június 7-i ajánlások, amelyeket kilátásba helyezett. Az Európai Bizottság az egyes államok reformprogramjának összefüggésében rámutatnak arra, hogy annak a szükségességére, hogy a tagállamoknak nagyobb figyelmet kell szentelniük erre a témára mindenek előtt, amikor a politikák szakpolitikák összeállításáról van szó, amelyek célja a szociális kirekesztés és a szegénység elleni harc. Mindenképpen beszélni kell a civil szervezetekről, és na, ők is elvárják, hogy nagyobb koherencia alakuljon ki az európai szinten. Mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy nagyobb koherenciára van szükség, erősebb kapcsolatteremtésre a politikák között, illetőleg a kötelezettségvállalásokra tekintve, és hát másrészt figyelembe kell venni fokozottan azt, hogy milyen források állnak rendelkezésre. A tagállamokhoz kell fordulnunk, de természetesen parlamentként nekünk is be kell tartani ezt, mint európai intézménynek be kell tartani ezt, hogy igenis egyértelmű politikára van szükség ebben az összefüggésben, és erre megfelelő forrásokat kell szánni. Felhívjuk a figyelmet a megfelelő eszközökre, amelyek rendelkezésre állnak, és a 2012-ben a rendelkezésre álló forrásokat növelni kell. Világosság kell tenni azt is, hogy hol vannak ezek a források természetesen, és ez egy nehezebb feladat. De úgy gondolom, hogy Költségvetési bizottságként ezt az első lépést meg kell tennünk. Természetesen fontos a transzparencia és a világosság is. a, itt nagyon fontos, hogy mi hogyan bánunk a költségvetési forrásokkal, amelyeket erre a témára szánnak. És még egy dolog, amire fel akarom hívni a figyelmet. Az elmúlt években nem igen alakult ki tényleges politika ebben az összefüggésben. Kialakult egy tényleges politika, a szociális alap kezelte ezt a regionális fejlesztési alap, az általános politikák szempontjából volt ennek szerepe hiszen az Európai Unió az elmúlt években már fellépett a szegénység ellen, csak arra nem volt igazán lehetőségünk, hogy megnézzük, milyen hatással is jártak ezek a szakpolitikák, ezek a nagyon konkrét politikák, amelyeket Európa folytatott a különböző eszközökön keresztül. Vagyis nem tudtuk konkrétan mérni, hogy milyen hatással járnak ezek a politikák. Vannak programok, amelyek 2007-2013-as időszakra vonatkoznak, ez egy további pont, amelyben a bizottságot arra kérném az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, mit kezdünk az eredményekkel. A politikák hatékonyságát mindenképpen meg kell vizsgálnunk. A szegénység elleni harc területén meg kell nézni, hogy milyen hatékonysággal használtuk fel a forrás, használták fel a forrásokat. Véleményt kell alkotnunk költségvetési szakbizottságként erről a témáról, és azt gondolom, hogy ez lenne a két fő pont, amelyre koncentrálnunk kellene, amit említettem a szegénység elleni harc területén. A szociális kockázatok csökkentésének témája nagyon fontos, és tudunk, így tudunk egy átláthatóbb harcot folytatni. Köszönöm, kedves kolléga, Kozlovszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy egyetértek a vélemény készítőjével. Nagyon fontos a bizottságunk véleménye hozzáállása azzal kapcsolatban, hogy igenis meg kell hallgatni bennünket a kezdeményezésekkel kapcsolatban. Azt szeretném még elmondani azonban, hogy figyeljünk arra, hogy ez egy több éves platform, több éves tervezéssel foglalkozik, és éppen ezért nem csak a 2012-es költségvetésen belül kell ezt megvizsgálnunk. Nyilvánvaló a kutatási keretprogram nem becsülhető le az Európai Unió szempontjából, de azért amellett szállok síkra, hogy ez a kezdeményezés, az iránymutató kezdeményezés legyen tényleg az első helyen. És a koordináció feltételei az egyes alapokban, az a szociális alapban, fejlesztési alapban, stb. nagyon fontosak, de természetesen különböző kiegészítő elemek is vannak itt még, mint például az európai globalizációs kiigazítási alap, vagy megnevezhetnénk a Progress Intézetet is, és ilyen esetekben természetesen látnunk kell a vidékfejlesztés témáját is, és az egyes célok kialakítását külön kell figyelnünk, amelyek a platform részét képezik. Éppen ezért nagyon helyes lenne, hogyha az európai szemesztert megfelelően tudnánk értékelni és figyelembe venni a célok szem előtt tartásával. Ami a kis és középvállalatokat illeti, természetesen ők is fontosok, de azért meglepett, hogy a bizottság közleménye nem tartalmazta ezt a témát, mert el kell, hogy mondjam, a munkahelyek háromnegyedét kis és középvállalatok teremtik Európában, és ez természetesen hatással van a az ilyen veszélynek kitett csoportokra is. Nyilvánvaló, hogy a fiatalok vagy érzékeny csoportok, sebezhető csoportok külön szerepet kapnak a véleményalkotás során. Amit a kollégák elmondtak például a nagyvárosokról, hogy ezeknek nehézségeik vannak a szegénységgel, ez mind igaz, de azért arra is felhívnám a figyelmet, hogy nyilvánvaló, hasonló problémák a vidéki térségen is jelen vannak, hiszen ezek a térségek például nem biztosítanak kellő hozzáférés szolgáltatásokhoz, munkahelyekhez vagy egyebekhez. És természetesen a gyermekek és a családok is érintve vannak a szegénység problémájában, hiszen ha a szülők munkanélküliek, azt őket is érinti, vagyis halmozódik a hátrányos helyzet egy, egy családon belül, de vidéken például nagyon nehéz az információhoz, az internethez való hozzáférés, amit pedig Darden úr mondott, hogy a szegénység lényegesen nagyobb a fogyatékkal élő lakosság körében, és itt megint csak alá tudom húzni azt, hogy a fogyatékkal élőket is erőteljesebben kell támogatni, Másrészt hozzájön még a foglalkoztatás elősegítése nők, idősebb fiatalkorúak és a bevándorlók esetében. És szakmai továbbképzéseket kell szervezni, méghozzá olyanokat, amelyek nagyon konkrétan a nehezebb helyzetben élő lakossági csoportokra vonatkoznak. Az ilyen intézkedések nagyon fontosak lehetnek ugyanis a szegénység elleni fellépésben. Aztán még további megjegyzések. Darden úr céljait nagyra becsülöm, de azért nem mindenben tudok egyetérteni. Valamennyi munkavállaló szociális biztonságáról beszélünk természetesen, egyetértek vele abban, hogy a szegénység által érintett csoportok képviselői megfelelő platformot kapjanak éves szinten. Lengyel elnökség alatt Krakóban egyébként október 17-én, 18-án lesz egy ilyen platform. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ezek a kérdések politikailag nagyon érzékenyek számunkra. Jelentős a politikai kihatásuk az országainkban. Nagyon sok szociális nehézség a gazdasági válsághoz kötődik országainkban és az Európai Unióban vannak eszközeink a válság ellen, a belső piac jó működése, a nemzeti politikák összehangolása, stb. Ami a szociálpolitikát illeti, sokkal kevesebb eszközünk, sokkal kevesebb hatáskörünk van, és költségvetési szempontból is üres a kezünk az állampolgárok pedig sokat várnak tőlünk. Azt várják, hogy a szociális problémákról, életszínvonalról, jövedelmekről, szegénységről, kirekesztésről beszéljünk. Csak hogy a tagállamok a felelősek ezekért a kérdésekért, az Európai Unió csak kiegészítő jelleggel léphet fel. Viszont ahogy az előadó is eh, javasolja, és Kozlovszki úr is, meg kell próbálnunk az Európai Unió eszközeit hatékonyabbá tenni a közös cél elérése érdekében. Érzékeny egyensúly van itt. Kozolino úr válaszolna Kozlovszki úrnak? gran parte delle osservazioni, credo che si può fare un lavoro. Elmondhatom, hogy összességében osztom a véleményét. Azt gondolom, hogy egy közös javaslatot nyilvánvalóan tudunk megtalálni Költségvetési Bizottság számára. Deadline. Hmm, nagyon jó lenne, ha ez így lenne. 21-éig lehet módosítókat benyújtani. A július 12-13. ülésen fogadnánk el a véleményünket, annak érdekében, hogy a foglalkoztatási szakbizottság ezt figyelembe vehesse. Ott a szavazás szeptember 8-án lesz. Hadd adja most meg a szót Súrján Lászlónak a 11-es ponttal kapcsolatban. Ez egy véleménytervezet az európai szemeszter eljárásról. Véleményt készítettünk, készítünk az Ekon szakbizottság részére. Ők kértek fel bennünket erre, mert ez egy fontos ügy. László. Thank you, Mr. Chairman. That's really an important... Köszönöm, elnök úr. Ez egy valóban fontos kérdés, egyetértek önnel ebben. Hogyha kritikai megnyilvánulást kell megfogalmaznunk az ekonanyagával kapcsolatban, akkor én azt gondolom, hogy korlátoznunk kell magunkat, a költségvetési portfólióra, erre kell korlátoznunk a véleményünket, tehát itt a szerepünk is korlátozott. Szeretnék egy példát mondani. Furcsa számomra az, hogy a bizottságnak előírjam, hogy nyújtson be bizonyos anyagokat bizonyos határidőig, és mondjuk azt mondjuk nekik, hogy ez január 10-e de azt gondolom, hogy az ekornak kell ezt megvitatnia, ahogy akarják, és nekünk a költségvetési portfóliónál kell maradnunk. Ebben a rövid véleményben csak öt bekezdésre összpontosítom, tok, és ezt öt szóban el is tudom mondani. Az első az időzítés. Azt gondolom, hogy itt az év első felére kell koncentrálnunk, ez az első pont. A második pont, a szinergia szó az, ami fontos. Több szinergiát szeretnénk a nemzeti parlamentek költségvetése és az európai költségvetés között. A harmadik pont. Fontos a parlamentközi üléseinket megtartani, hiszen ez egy gyakorlat, és néha ez csak udvariassági formula, de néha nagyon fontosak ezek a találkozóak, és hasznosak is. Az európai szemeszterrel kapcsolatban itt kaptunk is egy témát a parlamentközi megbeszélésekhez, és remélem, hogy ezt a gyakorlatot folytatni tudjuk majd. A negyedik pontban megemlítjük a kohéziós politikát. Kaptam néhány kritikus megjegyzést ezzel kapcsolatban, hogy miért csak a kohéziós politikát említi ez az anyag. Azt gondolom, hogy a kohézia politika jelentősége igenis meghatározó a 2020-as stratégia számára. És éppen ezért ezt fontos megemlíteni. Sajnos a költségvetés szintén fontos része, nem annyira relevánsak. hogyha megszavaznak módosítókat, akkor igyekezni fogok természetesen széles körű konszenzusra törekedni. És végül pedig, mint ahogy az elmúlt alkalommal ezt már említettem, és beszéltem a véleményről, akkor említettem azt, hogy érzékeny pontokat is tiszteletben kell tartanunk, de a fő kérdés a szemeszter kapcsán az, hogy ez a két intézmény között, a bizottság és a tanács között valósul meg, és a parlament integrális, a szerves része ennek a folyamatnak, az ECON ezt is hangsúlyozta, és azt gondolom, hogy a Költségvetési Bizottságnak is hangsúlyoznia kell ezt. Tehát nekünk feltétlenül részt kell vennünk ebben a folyamatban, legalábbis ami az információ megszerzését illeti, és utána mindent megteszünk a kollégákkal a nemzeti parlamentekből, hogy előrébb vigyük a dolgokat, megnézzük azt, hogy mennyi pénzt használtak fel a 2020-as stratégiára, illetve hogyan tudjuk egymást segíteni a saját költségvetésünkben. Elnök úr, jelenleg a javaslat így néz ki. Nyitott vagyok a vitára az árnyékjelentéstevőkkel, illetve másokkal is, akiket érdekel ez a téma, és ha jól emlékszem, akkor az elmúlt alkalommal Adtam egy időrendet, ez a Kobu News-ban szerepelt is, körülbelül egy hetünk van a módosító benyújtásához. És így sikerülhet majd a napi rendünket betartani. Vannak pregykák a média részéről, miszerint feszültség van a tanács és a bizottság között. Ez nem a mi asztalunkra tartozik. Ha van feszültsége, akkor én ennek nem örülök, de ez nem ránk tartozik tényleg. Az a benyomásom, hogy a bizottság nem igazán értette a tagországok kéréseit a teljes folyamatban, hiszen ezt a tagországok kezdték, ez egy önkéntes alapon történő együttműködés a gazdaságpolitikákat illetően, és a bizottság néha úgy viselkedik, mintha ő lenne a tanár, és elmondaná a feladatokat, illetve büntetne. Ahogy a biztos maga is elmondta, ennek a folyamatnak a jövője a tagországok kezében van, ők voltak a kezdeményezői, nekik kell ezt teljesíteni, és meg kell nézni azt, hogy mennyire tudják eltökélni magukat a gazdasági politikák harmonizációjához. A mi elképzelésünk világos, egyszerű, és mi nem szeretnénk az említett típusú vitákba beleavatkozni. Remélem, hogy a másik szakbizottság is támogatni fog ebben engem. Köszönöm. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, a jelentését, illetve a jelentés bemutatását, ez nagyon világos volt. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos témáról van szó egy olyan témáról, azt gondolom, hogy a szakbizottság itt jogosan kell, hogy javaslatokat készítsen, hiszen életékes, és két pontot kell feltétlenül kiemelni. Ez az ön szövegében is á, benne van, ezt lehet, hogy még ki lehet egészíteni. Azon fogunk dolgozni. A többi koordinátorral és az elnyék akkor kell, hogy ez megvalósuljon. Első célkitűzés az európai költségvetés is legyen része az európai szemeszter folyamatának. A 2012-es előadónk, Francesca Bácán is ezt javasolta, Tehát a 2012-es költségvetéstől kezdve ezzel kellene, ezzel a kiegészítéssel kellene dolgoznunk, és ez egy nagyon fontos javaslat az Európai Parlamentnek több esetben volt alkalma a költségvetési szakbizottság javaslatára konkrétan felvetni, hogy a az európai szemeszter, ami ugye a nemzeti politikák koordinálásáról szól, ne csak a deficit, a, a hiány, az adósság elleni küzdelemről szóljon, hanem a nemzeti költségvetések tartalmával is foglalkozzon, hogy a koordináció lehetőséget adjon arra, hogy rendszeresen évről évre gondoskodjunk arról, hogy a nemzeti költségvetések az Európa 2020 célkitűzéseit figyelembe vegyék ugye mindenkinek takarékoskodnia kell, csökkentenie kell a hiányt, ugyanakkor kötelezettséget vállaltak a tagállamok arra, hogy az Európa 2020-as célokat is megpróbálják megvalósítani. Most emlékezhetnek rá, hogy a költségvetési fegyelemről és a szemeszterről az Európai Tanácsi konklúzióban korábban csak a deficit kapcsán esett szó, aztán a legutóbbi, talán márciusi csúcson bekerült a konklúziókba az a célkitűzés, hogy ellenőrizzük ennek az eljárásnak a során, azt is, hogy megfelelően valósulnak-e meg a 2020-as célok hogyha az Európai Tanács ezt az új dimenziót beviszi ebbe a szemeszter gyakorlatba, akkor természetesen az európai költségvetést is figyelembe kell venni. Mert tekinthetjük úgy, hogy az Európai Unió költségvetésének a fele vagy 60%-a szolgálja a 2020-as célokat, és a következő költségvetési időszakban, ugye a súr jelentés alapján is, talán még nagyobb lesz ez az arány, a súr jelentés is ilyen irányban fogalmazott. Úgy gondolom, hogyha mi képviseljük ezt a gondolatot, hogyha elfogadtatjuk ezt a gondolatot, akkor ennek nagyon fontos pedagógiai ö, szerepe lehet a nemzeti kormányok, nemzeti parlamentek vonatkozásában, hiszen ö, emlékeztethetjük őket, hogy a 28 költségvetésből csak egy van, amely mindig egyensúlyban volt, és nem volt deficites, ez az európai költségvetés. Ö, és van egy óriási erénye az európai költségvetésnek, hogy a kiadások nagyon nagy része az Európa 2020-at szolgálja. Tehát két erénye is van az európai költségvetésnek, és ez eh, által megmutathatjuk a eh, nemzeti pénzügyminisztereknek, eh, illetve a nemzeti parlamenti kollégáknak, hogy mennyiben sajátos az európai költségvetés eddig úgy tekintettek rá, mint hogyha egy lennénk a nemzeti költségvetések közül, pedig nagyon komoly gazdaság élénkítő része van ennek a költségvetésnek a 2005-es célok miatt. Tehát, hogyha az európai szemeszter keretében koordinálunk, akkor ez a 28. költségvetés is megvizsgálásra kerülhet. Második cél, ahogy László is említette, ugye a parlamentek részvétele az eljárásban. Nyilván a nemzeti parlamentek, és hogyha a közösségi költségvetésről is szó van, akkor az Európai Parlament is vegyen részt. Ez is érdekes gondolat, hiszen az Európai parlament védte, képviselte először ezt a gondolatot, néhány nemzeti parlament is csatlakozott hozzánk, A legutóbbi munka megbeszélésen is téma volt ez áprilisban, amikor a nemzeti parlamenti képviselőtársakkal, költségvetési szakbizottsági képviselőkkel itt Brüsszelben találkoztunk, és megállapíthattuk, hogy őket nagyon érdekelte az az elképzelés, hogy teljes joggal részt vehetnének az európai szemeszter eljárásában. Több módja van persze a parlamentek részvételének. Az egyik az most valósul meg a tagállamokban, most alakul ki, arról van szó, hogy a kormánynál el kell érni, hogy minden egyes kezdeményezésben, intézkedésben részt vehessenek, ami Brüsszel vonatkozásában a nemzeti szinten történik a nemzeti szemeszter alatt. Ez természetesen minden országban beindult ment ez a folyamat, de van egy második módja a részvételnek, ez pedig magában az európai szintű vitában való részvétel, interparlamentáris ülésen, amelyen természetesen az Európai Parlament is részt venne. Most ez a az utóbbi megközelítés nagyon érdekelte az áprilisi ülésen részvevő nemzeti parlamenti kollégákat, és ezt érdemes szerepeltetni a véleményünkben, mert én meg vagyok győződve róla, hogy a nemzeti parlamentek teljes fogú bevonása nélkül az európai szemeszterbe az első naptól kezdve ez az eljárás nem fog működni. Hogyha az insiderek, a usual suspectek, a benfentesek, a pénzügyminiszterek, a korreper folytathatja csak le ezt a vitát az Európai Parlament egy véleményével, akkor a legitimitása gyenge lesz ennek a folyamatnak, és a tagállamokban nem fogják az ellenzéki politikai pártok, a sajtó, a közvélemény elismerni. Látnunk kell, hogy a Költségvetési Szakbizottság által tendő javaslatok jelentős visszhangot válthatnak ki. Az Econ szakbizottságban főleg az iránt érdeklődtek, hogy az Európai Parlament miként vehet részt a tagállamok ellenőrzésében. Most persze ezt sarkítva mondom, de ők tényleg ilyesmivel foglalkoztak. A Költségvetési Szakbizottság véleménye azonban helyesbíthet itt, hogy nem arról van szó, hogy politikai kontrollt akarunk gyakorolni a tagállamok fölött, hanem arról, hogy az európai célkitűzéseket, amelyeket már elfogadtak a tagállamok, és ez alapvetően fontos célkitűzések betartják-e, megvalósítják-e. Nyilván a hiány felszámolása a legsürgetőbb, de a nagy 2020-as célok elérése nagyon fontos. És így egyfajta pedagógiai munkát végezhetünk, és képviselhetjük, védhetjük az európai költségvetést is a 2004-2020-as időszakban. Ugyanis ha mindenki megérti, hogy pillanatnyilag költségvetési szigorra van szükség, a súr bizottsággal együtt erőteljesen amellett vagyunk, hogy korlátozott, de azért 2014-től valós növekedést kell biztosítani az európai költségvetésnek, hiszen a gazdaság talpra áll, és a jövőbe való befektetéseket finanszírozni kell. Tehát ezt a fajta pedagógiai munkát a nemzeti kormányok, a nemzeti parlamentek vonatkozásában így elvégezhetjük, ahogy Sorján László is javasolja ezzel a véleménnyel is ebben az irányban hathatunk együtt próbáljuk megtalálni a lehető legjobb megfogalmazásokat László jó javaslatai alapján, hogy ezt a célt elérjük. Ha nincs más észrevétel, akkor köszönöm. Még egy érdemi témánk marad ma délutánra. Alfonzi úr jelentése arról a nagyon érdekes megállapodásról, amit az EU az ötfoki szigetekkel halászati témában kötött, illetve a szerb miniszterelnök helyettes meghallgatását tartjuk meg, végül pedig Barbara Matéra jelentéséről szavazunk. A ma délelőtti munkát ezzel lezárhatjuk, és délutára is lájtos ülést tervezhetünk a szerb miniszterelnök helyettest megkérem, hogy jöjjön hamarabb. 15.45-re jöhetne. Azt javaslom, hogy negyed négykor folytassuk. Minden képviselő kollégának küldünk egy levelet, hogy negyed órával később kezdünk. Alfonzi úr jelentésével kezdjük. 3-4-kor érkezik a szerb miniszterelnök helyettes, aki egy órát fog velünk tölteni. És Mátéra asszony jelentéséről szavazunk ezután. Kérem, hogy a szerb miniszterelnök helyettes szembeni udvariasság miatt minél többen jöjjenek el, illetve hogy meglegyen a határozott képesség a szavazáshoz, és bízom benne, hogy fél hét előtt befejezzük a délután Köszönöm, ezzel berekeztem az ülést.